Allora, possiamo iniziare? Kezdhetjük? Lavori della Commissione. Comincio con l'informare la azzal kezdeném, hogy tájékoztatom a bizottságot azokról az ajánlásokról, amelyekről tegnap este a koordinátorok ülésen állapodtunk meg. Remélem, hogy ezeket majd a bizottság nehézség nélkül el fogja fogadni. Most fel is olvassam. Első. A 116-os rendelet rendelcik fel, felülvizsgálata. Előadó ebben a témában a néppárti előadó lesz, és figyelembe kell majd vennie azokat a kérdéseket, amelyek az írásos kérdésben felmerülnek, amelyet a tanács elnökének intéztünk aztán. A szabályzat 55. 51 es cikke, társulási szabályok ahol a lényeges a kereskedelmi megállapodás, az, erről jelentést készítünk, és a szocialista frakció kapja meg ezt a jelentést. Harmadik 50-es cikk értelmezése, hogy pontosan mit is jelent a közös bizottsági ülés. A nép a közvetlen plenáris elé fog kerülni, és maga az elnök, is jó magam készítem a jelentést ezzel kapcsolatban. Aztán a jövőbeni a kötendő megállapodás a Lisszaboni szerződés bizonyos aspektusaival kapcsolatban a zöldeké lesz a jelentés. Akkor bizottság majd kéri, hogy a tárgyaló felekkel is egyeztessen az előadó jelentés készítője május 24-26-ig egy hat tagú delegáció, kettő néppárti, két szocialista, egy ALDE és még egy frakcióból egy tag elmegy Lengyelországban. A programot Tarkovsky elnök helyettesen fogjuk majd egyeztetni, talán ő ma plusz információt tud adni az ülésünk során erről a delegációról. Hatos pont, kérjük a lehetőséget arra, hogy jelentést készítsünk egyoldalú bejelentés megtételére a tagállamok részéről a tanácsban. Tarkovsky úr már el is kezdte a jelentés meg, elkészítését, és az a célunk, hogy ezt majd saját kezdeményezési jelentésként nyújthassuk be. Aztán az AFKO meghívja Szájer képviselőt, hogy beszámoljon a magyarországi alkotmányozási reform helyzetéről. Az AFKO bizottság a már megkezdett tanulmány részletesebb kidolgozását kéri az elektronikus szavazásról, ahhoz, hogy a petíciók esetében is lehessen alkalmazni. Polgári kezdeményezés Hefner képviselő kezdeményezése alapján a bizottsággal történt konzultációt követően fogja előkészíteni a témát, azért, hogy elkerüljük a párhuzamos munkát. Tizedik pont, petíciós bizottságot tájékoztatni fogjuk a, arról, hogy a 2010-es 0809-es petíciónak nem lehet következménye, hiszen a, nincs kompetenciája az uniónak a kért intézkedések meghozatala tekintetében. Aztán következő tanulmányok elkészítéséről tudunk az Európai Unió tagállamaiban hogyan lehet pártot alapítani, kritériumok, eljárások, független jelölés az európai választásokra, választói jog, a polgárok részvétele, a harmadik országban lakók és harmadik országbeli polgárok, akik az Európai Unióban lakhelyen rendelkeznek. Negyedik tanulmány, március 22-ig kell elkészíteni ezt a tanulmányt. Végül Mendes kolléga kérte, és a koordinátorok ezt el is fogadták, hogy külön rendkívüli ülést tartsunk március 22-én délután Strasbourgban, Brüsszelben elnézést, hogy megvizsgálhassuk még egyszer a bizottság keretei között a szerződés 136-os cikkét, ugye ezzel már sokat foglalkoztunk. Ezek a közlemények, ha van megjegyzés, akkor megbeszéljük ezeket, ha nem, akkor elfogadottnak tekintjük. Teljes bizottság részéről, Mendes. presidente, el sentido de... Elnök úr, a javaslat, amit ön most elmondott, ennek a lényege az volt, hogy Brock és Galtieri képviselőket meghallgathassuk még a plenáris előtt, illetve a szavazás előtt, és beszámolhassanak arról, hogy a, mik a tárgyalási eredmények, amelyeket a AFKO bizottság múlt hétfői ülése alapján kapott mandátum szerint lefolytattak. Úgy gondolom, hogy érdemes a plenáris szavazás előtt tájékoztatást adni a jelentéstevők részéről a bizottság számára, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a tárgyalásokon, azért, hogy ezt aztán továbbíthassuk a frakciók számára. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy kevés idő van a frakciókban a vitára itt Brüsszelben, ezért a plenáris szavazás előkészítése úgy gondolom, hogy jobb lesz, hogyha a bizottságunk tagjai nak meg lesz a lehetősége arra, hogy a, frakció társaik számára továbbítani tudják a Gualtieri úr beszámolójának a tartalmát. Ez volt a javaslat, és szeretném, hogy ezt a bizottság fogadja el. Semmi ellenvetésem nincs Mendez de Vigo úr javaslatával szemben, úgyhogy kérem az elnök urat, Elnök, a koordinátorok támogatják a javaslatot, úgyhogy most a bizottságnak be kellett, hogy számoljak erről, és lehet ellenvetéssel élni, de úgy látom, hogy ezt senki nem akarja megtenni. Ezért 22-én délután meghallgatjuk az újabb fejleményeket Brock és Guattieri kollégák részéről. Rendben. Akkor át is térhetünk a napirendünk lényegi pontjaira. Első, Duff kolléga jelentése a 176-os cikkel kapcsolatban. Tessék! Elnök úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm szorgalmát, hogy ilyen sok vélemény van a szerződés módosításról szóló állásfoglaláshoz. Nagyon összetett anyagról van szó. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan tudunk koherens módon a három eszközzel bánni. Tehát a szerződés, a jogi aktus és az állásfoglalás a témám. Számos módosítót kaptam saját módosítóim mellé. Az első lenne a 25-ös módosító, amiről szólnék. Ez pedig eh, egy eh, formális eh, parlamenti jogalkotási kezdeményezés. Éppen ezért a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozik. Erre utalnunk is kell a plenárison megtörtént megbeszélés után, hiszen a szubszidiaritás megvizsgálása után a nemzeti parlamentekhez kerül ez. A következő a 801-es, A bizottság rendeletes javasolt, hogy az Eurostatot erősítsük meg abban érdeké, annak érdekében, hogy a nemzeti adatkezeléssel eh, kompatibilisek legyenek a módszerei. A 112-esről szólva tettem egy eh, javaslatot eh, Lamassur Severin kollégák javaslatára az arányosság tekintetében. Úgy gondolom, hogy eh, módosítanunk kell ezt annak érdekében, hogy most legyen-e matematikai képlet a végső megoldásban hiszen nyilvánvalóan megkönnyítené a dolgunkat. És megkönnyítené bíróságok előtti védelmünket. Amennyiben itt a csökkenő arányosság értelmében esetleg keresetet nyújtanának be ellenünk. Eddig egy regionális képlet volt, amelyet még jogi aktussá kell átalakítani. Végezetül pedig a 136-os módosítóról szólva, itt a Cambridge-i kompromisszumra alapoztam az elképzeléseimet. Néhány megjegyzés most a kulcsfontosságú módosítókról. Itt elsősorban a nyelvi megfogalmazásról szólni, főleg ami a német verziót illeti. Nem lesz eh, jövő hétig teljes körű fordítás. De itt nem tehetünk semmit. De ahogy eh, fordítások készülnek. Remélem, hogy mindenki elolvashatja majd a módosítókat. Söpflin úr visszatér a 93 per 109-es irányelvre. És a felülvizsgálatát szorgalmazza. Szeretném elmondani, üzenem neki, hogy a parlament már nyilatkozott erről a dologról. Azonban eh, világosnak kell lennünk, hogy mit teszünk ebben a tekintetben. Úgy vélem, hogy eh, Sefcsovics biztos később szól majd erről a dologról. Hiszen eh, egy átdolgozást javaslunk a bizottság javaslatai alapján. Söpflin úr pedig eh, európai szinten szeretne választási rendszert. Gualtieri úr azt javasolja, hogy eh, a szerződés értelmében a tanácsnak is egyet kell értenie a javasolt konszenzusos változásokkal. Ma nem így van, ma egyhangú egyetértés kell. Sok szerencsét kívánok neki, de azt mondanám, hogyha ezt megtennénk, akkor valószínűleg az Egyesült Királyságban népszavazásra kerülne sor. Tehát a sok szerencsét a briteknek is. A 70 és a 7001-es a néppárt részéről a általam javaslott transnacionális választási listákról szól, hogy ez legyen egy félig nyílt, illetve zárt rendszer között ingadozó szerkezet. Tehát a listáról csak olyan jelöltet lehetne választani, akit blokkban is meg lehet választani. Tehát a párt listán. Én ezt ellenzem, őszinte leszek, szerintem ez a reform potenciálját csökkenteni. És a polgártól a titoktartás jogát vonná meg. Szorgalmaznunk kell a transnacionális szavazást. Hogy egy személy, vagy egy nemzetség, egy állampolgárság mellett tesszük le voksunkat, ez a választási lehetőség bátorítaná a választókat, főleg a második választási fordulóban. Tehát, hogyha ilyen transnacionális listáink lennének. Tehát támogatjuk ezt a kezdeményezést, és ez az európai politikai pártok kezébe több kompetenciát helyezne. Én szorgalmazom ezt, de hogy az európai politikai pártoknak teljes, telj hatalma legyen a jelöltek listája tekintetében, nekem sajnálatos hátralépés jelentene. Greens Gerald Hefner, who's not here. Hefner úr nincsen itt. Úgy gondolom, hogy ő 25 képviselőt javasol a jelenlegi 751-ből. Szerintem ez politikailag lehetetlen. Hiszen semmi esélye annak, hogy lefölözzünk 21, 25 embert a jelenlegi képviselők közül. Pelié asszony szeretné ezt a 25-öt 27-re emelni. Nem tudom, hogy miért. Szerintem összezavarná a polgárokat, hiszen azt a gondolatot táplálná, hogy minden államnak jár még egy plusz európai parlamenti képviselő a transnacionális listáról, ami pedig nem így van. Brit kollégá a Skót Nemzeti Párt részéről regionális választókerületekben gondolkodik a tagállamokon belül. Ez pedig kiegészül néhány finn és skandináv tag elképzelésével. Akik autonóm régiókat is bevennének ide, mint például az Óland szigeteket, akik képviseletet kapnának az Európai Parlamentben. Szerintem ez nem megoldható egy egységes választórendszerben. És ez a finn állam felelőssége, hogy ezt megszervezze e, saját nemzeti álláspontján belül. Hát minden tiszteletem az autonóm régió. The ECR group, um, which also... De, ó, nincs itt másik barátom sem aki pedig egy kicsit eh, megvakargatná a transnacionális listákat. Guerrero és Gualtieri urak strukturális és eh, érdemi változásokat is eh, javasolnak. Itt a közösségek jogaihoz, de ez elsődleges jog, ez primer jog, ami azt jelenti, hogy rendeletben kell szabályozni. A rendelet pedig a részleteket nem szabályozza, hiszen az a másodlagos jogalkotás feladata. Ez pedig a képviselők mentességére vonatkozna nemzetek feletti szinten. Ez a nemzetek feletti szinten történő mentesség mindenképpen vitatárgyat képezheti. Gualtieri úr és néhány olasz kolléga azt javasolta, hogy például a súlyos bűntények miatt elítélteket eh, ne engedjék választási listákra, de ez egy nagyon érdekes javaslat. this house, who knows? Tehát a házunk nyitott. Az ilyen kérdések előtt megvitathatjuk. Most pedig a matematikai képletről szólva elmondanám, hogy eh, én ahhoz a döntéshez ragaszkodnék, amit megpróbáltunk elfogadni. Tehát ez a matematikai képlet, amely átlátható, alkotmányos, mindenre kiterjedő, jogilag hermetikus, és állná a bíróság eljárások próbáját. Tehát tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit fogunk tenni, hogyha nincsen matematikai képlet. Hogyan tudjuk megvédeni majd a parlamentet? És gondoljunk itt a Bundesverfassungsgericht, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság szerződésre vonatkozó döntésére. Tehát itt uh, mégis meg kellene, el kellene ezen gondolkozni, és konszenzus kellene kialakítani a korábbi versenyző matematikusok között. És fontos az, hogy a szerződés által ránk rót korlátozásokat is figyelembe vegyük a küszöbök, a plafonok és a méretek tekintetében. Figyelem, tiszteletben kell tartanunk a, a csökkenő arányosság elvét is. Ezek nagyon ambiciózus célok. Ezen kívül nagyon robusztusnak kell lennie, hogy az Európai Parlament mandátumai és a pártpolitika pontjait is elviselje. Most áttérek az utolsó megjegyzésemre. Természetesen visszatérhetünk arra a politikai módszerezésre, ami volt a múltban, de fel kell tennünk a kérdés magunknak, hogy a pártatlanság hogyan jelenik meg a politikai kötélhúzásban. És hogy a preferenciák hogyan alakulnak. Gerald javaslata igazából egy parabola, amely egy önkényes hatalmi funkcióból táplálkozik. És igazából tesztelni kellene, hogy milyen eredménye lenne. Véleményem szerint kevésbé lenne arányos, mint a Cambridge-i kompromisszum. A végső jelentés Cambridge-ből már kiosztásra került önök között, és megérdemli, hogy alaposan elolvassuk. Természetesen kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és azt javaslom, hogy az árnyék előadók találkozzanak jövő kedden délután ötkor ezt még később megerősítjük. Itt pedig egy kompromisszumot mutatnék be, melynek alapját a Cambridge-i kompromisszum képzi majd. A bevezetésében olvashatunk a parlamenti mandátumokról, és majd elmondom, hogy uh, hogyan kezeljük ezt. Strasbourgban kérnék egy különleges ülést hetedikén reggel. Így beszámolhatunk arról, hogy a frakcióinkban milyen viták zajlottak erről Strasbourgban. És jövő hónap 19-én szavaznánk, ahogy ebben már korábban megállapodtunk. Bene, grazie. Rendben, köszönöm szépen, de fölképviselő úr. Nagyon sokan kértek szót, és tízkor viszont el kell kezdenünk a szavazást, a Zsenekao jelentésről. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy maximum három percben beszéljen. Schöffling kolléga kért először szót. Köszönöm, elnök úr, és szeretném Dafurnak megköszönni ezt a kiváló munkát a legtöbb részével semmilyen problémánk nincs, a transnacionális listákról. Az egyetlen fenntartásom az, hogy látom a félig nyílt listák előnyét, és hogy a pártvezetőknek ne adjunk túl sok hatalmat. De az ilyen félig nyílt listák lehetővé teszik azt, hogy a nemzeti választás is belecsúszik. Tehát ez egy reális vissza, veszély. Annak ellenére, hogy elismerjük a dolog demokratikus jellegét. Ami a félig nyílt listákra vonatkozik, tehát hogy ez jobban mozgósítja a válaszokat, annyira nem vagyok benne biztos. Szerintem a nemzeti tapasztalatok is azt mutatják, hogy az ilyesmi néha mozgósít, néha nem. Tehát legyenek zárt listák. Az ellenérvek ellenére. Itt a választási jegyzék, amelyről Duff úr szólt, tehát lesz translacionális lista. El kell eh, komolyan gondolkoznunk azon, hogy legyen egy ilyen össz-európai választási jegyzék. Jelenleg a visszajelzési rendszerek nem megfelelőek, felismerem az ezzel járó problémákat. Ez egy tényleg nagy vállalkozás. Másrészt pedig nem mondanám, hogy ez, feles, hogy ez feltétlen eh, alapfeltétel lenne annak biztosításában, hogy eh, sikeresen működnek a transnacionális listák. Az igazi problémánk igazából a matematikai képletekkel függ össze. Hogyha megnézzük ezt a jelentést, én is megtaláltam a saját asztalomon ma reggel. A közepes országok lennének itt a vesztesek. A Cambridge-i kompromisszum lehet, hogy jogilag kifogástalan, lehet, hogy megfelelő, matematikailag a legtökéletesebb. Azonban az összes közepes méretű országok számára elfogadhatatlan. Németország lenne a haszonélvezője ennek. És ez szerintem a euroszkeptikus kampányokhoz vezetne. Tehát a közepes országok vesztesek lennének itt mindenképpen. Én pedig azt látom, hogy a saját magyar választó körzetem hogyan reagálna, hogyha a jelenlegi 22 hely helye csak 17 járna nekünk, ez elfogadhatatlan. Sajnálom. Értem a politikai jelentőségét. Értem a, a politikai hasznosságát annak, hogy jogilag kikezdhetetlen képletünk legyen, amely tényleg a politikai kötélhúzás végét jelenteni. Azonban eh, a politikai konzekvenciák olyanok lennének, hogy eh, nem támogathatjuk. Van még egy-két apróbb dolog. Itt vannak az etnikai kisebbségek, akiknek eh, a jogait az összes kisebbségre ki kellene terjeszteni, de ettől eltekintve szerintem Kiváló a jelentés, és még egyszer köszönöm DAF kollégának a munkát. Itt most be is fejezem. Köszönöm. Sajnálom, de muszáj korlátoznom a felszólalási időt. Beltieri kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. A módosító indítványok száma a jelentéssel kapcsolatban erősíti, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy Duff úr nem banális, hanem nagyon ösztönző, stimuláló jelentést állított össze, ami nagyon nagy lélegzetvételű témákat és komplex témákat érint. Szeretném a frakciónk módosító indítványait bemutatni, csoportokba osztom csoportokba osztottam ezeket a módosítani indítványokat. Először is a tranzakciós lista témája. Ez eléggé ellentmondásos téma. Ezt nem is titkolom. Egyébként számos jelzés, kedvező jelzés szerepel itt, de nagyon sok problémát is okoz. A döntésünk mindenek ellenére az volt, hogy támogatjuk ezt a kulcsfontosságú javaslatot, amit a DAF jelentés tartalmaz. De módosító indítványt nyújtunk be, amely törli az utalást a preferenciákra, még a félig nyitott módszer tekintetében is. Ennek a célja az, hogy elkerüljük azt a kockázatot, hogy aztán végül is egy nemzeti szintű formulát alkalmazzanak, és végül is a preferenciális lista gyakorlatilag meg fog felelni a tagállamok méretének, amelyből a képviselők érkeznek. Egy alternatív megoldás lehetne az, egy dupla preferenciát lehetne bevezetni. Minden esetre mi azt javasoltuk, hogy a preferenciát töröljük. A matematikai képlet tekintetében A javaslat szerinti képlet megfelel a három kritériumnak, amit Dáfor is megismétel, ezt racionálisnak tartom személy szerint. Megfelel ezen túl egy elvont kritériumnak is, vagyis hogy fokozottabb arányosságot lehessen biztosítani. Pontosan azért, mert az Európai Parlamentnek jelentős állampolgári közvetlen képviseleti feladata van, és a tagállamok képviselete az inkább a tanácsra tartozik. Ugyanakkor politikailag igazán kemény ez a képlet, illetve a különböző rendszerek közti választás, hogy a degresszív arányosság teljesülhessen, végül is az extrém megoldást alkalmazták, nem a legproporcionális megoldást, hanem az ötös alapú tehát a legextrémebb változó szerinti opciót választották. Ez azt jelenti, hogy a, az elosztás, a, a helyek elosztása az olyan lesz, hogy egyszerűen technikailag nem lehet többséget szerezni ehhez a javaslathoz. Mi egy másik utat javaslunk, ambiciózus utat, ami a szerződést is érinti, de Duff úr azt mondta, hogy csak próbálkozzunk, minden esetre szeretném tisztázni, hogy mi mindenképpen szerződésreformot reformot javaslunk a lista fölállításával, és lehet, hogy népszavazásra kell majd, hogy sor kerüljön. Amikor a szerződés reformjával foglalkozunk, szerintem az első olyan pont, amivel a parlamentnek foglalkoznia kell majd, hogy koherensé tegyük a szerződés elveivel a szerződésnek azt a részét, amely a parlament összeállítására vonatkozik. Mert jelenleg szerintem a Lisszaboni szerződés nem koherens, hiszen azt mondja, hogy az Európai Parlament a polgárokat képviseli, nem a tagállamokat, és ugyanakkor a parlament összeállítása az a, tehát a, az állampolgári képviseleten kell, hogy alapuljon, és a tanács képviselete pedig a tagállami képviseletre korlátozódik. Azt kell, hogy tükrözze. Hogyha hozzá akarunk nyúlni a szerződéshez, egyébként Dáfúr is javasolja, és a nagyobb frakciók van egy ilyen elképzelése, hogy amint a transnacionális listáról fogunk beszélni, akkor a, a szerződés reformjára sor kell, hogy kerüljön. Tehát szerintem az eredeténél kell megfordulni a kérdést. A parlament kompozícióját nem lehet csak a tanácsra hagyni, hanem együttdöntés keretében a tanács és a parlament kell, hogy döntsön erről. A módosíti indítványomnak, tehát ez az értelme. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem fogadjuk el a matematikai képletet, hanem indi, szeretnénk indítani egy harcot, és lehet, hogy itt egységesen tudna föllépni a parlament, tanácsa szemben. Látom, hogy vannak olyan módosító indítványok, például Hefner javaslat a parabolikus megoldás, ami támogathatóbb, fenntarthatóbb, mint a fix prop. Minden esetre a mi döntésünk az volt, hogy az eljárásra koncentrálunk, és nem pedig a helyek újraosztására. Aztán van egy másik csoportja a módosító indítványainknak, ezek is kapcsolódnak az épp előbb bemutatottakhoz. Igazából az én módosító indítványaimról van itt szó. Elnök, Galtier úr, kérem, oké, okay, távirati stílusban. Céljuk, hogy kövessük ugyanazt a, a elgondolást, amit az összeállítása kapcsolatban elmondtam, de hogy ezt érvényesítsük más aspektusokra is. Vagyis a Lisszabon előtti logikát tartalmaz ez a jelentés jelenleg, Szerintem ma nem arról kéne dönteni, hogy a következő szavazások dátumát elhatározunk, hanem arról kéne döntenünk, hogy a parlament dönthesse, hogy mikor lesznek választások. Aztán a privilégiumok és a mentességek, a mozgástér meghatározza. E tekintetben szerintem azt kell kimondanunk, hogy egy döntés keretében a parlament is dönthessen erről. Tehát nem lehet a tanácsra hagyni ezeket a döntéseket, hiszen a parlament képviseli közvetlenül a polgárokat. Végül még két megjegyzés, elnézést tényleg távirati stílusban. Sok kolléga, nem csak Dáfur által említett kollégák, hanem más kollégák közvetetten utalnak több cikkkel kapcsolatban. A kettes cikkre, vagyis a regionális választókörzetekre szerintem ez helytelen, hiszen van egy olyan központi hely, az cikk kettes pontja, nem, az cikk egyes pontja kimondja, hogy föl lehet állítani, elnézést, rosszikat említettem, meg lehet határozni regionális vagy másfajta válaszok körzeteket, anélkül, hogyha a szavazás proporcionális elvét érintenénk. Tehát senki nem javasolja tehát a proporcionális elvnek a változtatását, akkor viszont más helyeken kell beilleszteni a regionális választóközletek kérdését, amelyek akaratlanul esetleg, anélkül, hogy ez lenne a szándék, a nemzeti proporcionálást érintenék. Tehát a listák felállítása a helyi, regionális választóközleti listák tekintetében nem fogadhatjuk el azt, hogy az államot olyan választókörzetekre osszák föl, amely a nemzeti proporcionálist érinteni a helyek szétosztása tekintetében, hiszen ez egy kardinális kérdés, nem lehet módosítani, kivéve ha úgy döntenénk, hogy módosítjuk, de eddig ezt senki nem javasolta. Végül az elítéltekkel kapcsolatos, akiket véglegesen, tehát jogerősen elítéltek, azok a kapcsolatban Három bűncselekménycsoportot határoztak meg, amelyek a közjogat érintik, tehát állami pénzekkel kapcsolatos csalás, szervezett bűnözés, és aztán lenne egy magasabb szint, küszöbb, ahol már az európai elfogadó parancsot érinti. Tehát egy olyan bűncselekmény, amelynél minimum három év a büntetés. Ezek voltak a kritériumok, csak azért, hogy megmagyarázzam, hogy mit is tartalmaz a mi jogerősen elítéltekre vonatkozó módosító indítványunk. Well, I'll be very brief. Rövid leszek. Annyit szeretnék elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Andrew Duff kollégánk jelentése nagyon érdekes, de van néhány kérdés, amely teljesen elfogadhatatlan. Először is megértem a preferenciális szavazás kérdését, de nem értem meg, hogy Andrew Teff úgy gondolja, hogy 27 tag a transnacionális listán az kockázatos, mert megvan az a kockázat, hogy az a félelem, hogy nemzeti megközelítést fognak alkalmazni a preferenciális szavazással illetve a preferenciás szavazása még nagyobb a kockázata a nemzeti megközelítésnek. Szerintem ez ellentmondásos, hogy elutasítjuk a 27-es listát, és ezt a másik javaslatot, a másik rendszert állítjuk föl. Amit viszont úgy gondolok, hogy meglepő, itt ez a képlet. Elutasítom. Először is azt, hogy ez egy Cambridge-i kompromisszum. Sincs itt kompromisszum, senki közötti kompromisszum. Van néhány matematikus, akit valakik kiválasztottak, és ezek a matematikusok felállítottak egy képletet. De mi legalábbis a portugál képviselők és sokan mások egyáltalán semmilyen kompromisszumban itt nem vettek részt. A kompromisszumról arról beszélhetünk, hogyha valakik valamiben megállapodnak. Itt azt hangzott el, hogy, és én úgy gondoltam, hogy nagyon érdekes lenne ilyen tanulmányokat készítetni, azért, hogy aztán megoldást találjunk, hogy megnézzük, hogy ez elfogadható-e vagy sem, de kompromisszumról nem volt szó. Úgyhogy teljes mértékben elutasítom még ezt a megfogalmazást is, és hasonlóan teljes mértékben elutasítom azt, hogy ez egy semleges képlet, egy semleges, pártsemleges képlet. Aki ezt aki ismeri a választási módszereket, nagyon jól tudják, hogy nincsen. Egyszerűen nem létezik semleges formula, és ennek a képletnek az eredményei teljesen egyértelműek. A nagyállamok nagyobb súlyt kapnak az Európai Unióban, és megpróbálja ez a képlet a közepes államok súlyát csökkenteni. Svédország, Ausztria, Portugália, Görögország, Magyarország, Köztársaság teljesen egyértelműen olyan helyzetben vannak, hogy ami elfogadható, elfogadhatatlan. Úgyhogy ez nem semleges, és nem pártsemleges. Nem pártatlan, nem semleges. Nem értek egyet a valamikor ön a német költségállamot említi. Nincs ilyen összehasonlítási lehetőség. Az európai politikai egyensúly és a német politikai egyensúly nem lehet egy lapon említeni. Egyébként a maguk a németek nem a Bundestagban, hanem a Bundesratban, ott is különböző olyan szavazási rendszer van, ami nem proporcionális. És a tanácsban is van nálunk ilyen, és azt valószínűleg itt is ez lesz, hiszen a, a tanács nem teljesen kiegyensúlyozott a tanács felállítása. Ezek különböző rendszerek és ilyen indokokat egyszerűen nem tudok elfogadni. Annyit szeretnék mondani Andrew Duff kollégának, hogy ez egy érdekes vita, nagyon részletes vita, de ahogy ön azt mondta, hogy sok sikert kíván nekünk, én is szeretnék sok sikert kívánni önnek a matematikai képletével. Grazie. Köszönöm. Hefner képviselő, és kérem önt is, hogy rövid legyen. Ja, Elnök úr, kollégák! Én is nagy érdemét látom itt Andrew Duffnak, amikor összeállította ezt a jelentést, ezt a témát ilyen határozottan felvállalta, és az én szemszögömből megfogalmazva két nagy cél kerül előtérbe. Egyrészt az európai választásokat tegyük európaibbá, másrészt pedig tegyük demokratikusabbá ezeket. Én támogatni tudom azt a gondolatot, hogy legyen 25 képviselőnek egy európai választókörzettel Lehetőséget tudunk adni a polgároknak, hogy ne csak saját nemzetük vagy tagállamuk képviselőit válasszák meg, hanem egy európai listára is szavazhassanak. Ez egy egyértelmű haladás. Támogatom azt a gondolatot is, hogy az Európai Parlamentben a helyek megosztását, elosztását egységes képlet alapján számítsuk ki, így nem merül fel a gyanúja annak, hogy önkényesen lépnénk fel, vagy alkukat kötnénk. Szerintem ez segítene nekünk az alkotmány jogi diskurzusban európai szinten és a tagállamok szintjén is. Egy néhány dolgot ennek ellenére szeretnék elmondani. Bocsánat, egy kicsit megfáztam. Ha ezt meg akarjuk tenni, akkor először is a dolgot jogilag, alkotmányjogilag olyan világosan kell megfogalmazni, hogy az ne legyen támadható. Másodszor pedig szövetségesekre van szükség, ami azt jelenti, hogy olyan utat kell járni, ahol lehetőleg kevés az ellenállás, és lehetőleg sok a szövetséges. Ez azt jelenti, hogy az helyek megosztására nézve esélyesebbek vagyunk, ha közelebb kerülünk a mostani megosztáshoz, és csökkennek az esélyek, ha a jelenlegi megosztástól nagyon eltávolodunk. Egy kompromisszumot terjesztettek elő, emlékeznek még a meghallgatásra, amikor masszívan rákérdeztem, mert itt ennél a ülés megosztásnál nagyon nagy problémákat látok, és nem lehetne másképp csinálni. Háromszor válaszolták, hogy ez nem megy másképp. Két napot együtt töltöttünk, kitaláltuk az összes képlet, a végén nem 751 helyet, vagy nem tiszta matematikai megoldást eredményez. Ez az oka annak, hogy miért jöttem elő egy másik képlettel. Nem azért, mert ki akarom kényszeríteni, hogy a szakbizottság az én képletemet tekintse alapnak. Azért van ez, mert bosszusnak tartom, hogy egymásnak azt mondjuk, hogy csak egy mód van igenis be akarom mutatni a szakbizottságnak, hogy nagyon különböző utakon el lehet jutni ehhez a célhoz, és az én javaslatom sokkal közelebb van a mostani helyek megosztásához és készítettem egy görbét ezzel kapcsolatban. Mindenekelőtt a közepes méretű tagállamok veszítenek sokkal kevesebb helyet az én megosztásom, vagy elosztásom esetén, mint DAF javaslat esetén, és a nagyok kevesebbet kapnak. Ez a degresszív proporcionalitás témája. A különbség egész egyszerűen az, hogy a Cambridge-i kompromisszum lineárisan növekszik, és fent egyszer valahol elvágja az egészet, míg az én képletem olyan, hogy a teljes görbe laposodik, ezért parabola az egész. Tehát a proporcionalitás, az arányosság elve mindenhol jelen kell, hogy legyen egy képletben. Nem lehet egy képletet nagy részt megcsinálni tisztán, proporcionálisan, arányosan, és aztán egyszer csak eszünkbe jut, hogy valahol a degressziót megcsináljuk. Tudom, hogy matematikailag nem egészen pontosan fogalmazok, igazából azt akartam elérni, hogy lássák, mit akarok, milyen képben dolgozom. Ha több időm lenne, persze bemutatnám a grafikonokon, hogy hogy alakul ez de a lényeg az, hogy van egy görbe, amely nagyon meredeken növekszik, és szép lassan csökken idővel. Ez azt mutatja, hogy nem kell feltétlenül sokkal több ülést helyet adni egy olyan országnak, ahol sok a polgár, választ a polgár, hanem valahogy egy kalkulációt kell végezni. Ez mindenki számára lehetővé teszi, hogy arányosság is megvan, de, növek, de a görbe növekedésével csökken ez az arány talanság, és Andrew Duffy is felhívta a figyelmét a képlete esetén, hogy itt azért minden bizonyal felmerülnek alkotmányogi problémák, és szerintem sokkal jobban kezelhetjük ezt a felvetést, ezt a kifogást, hogyha egy arányosabb, egy rendszeres görbét alkalmazunk, és egy, ezért egy ilyen képletet tudok támogatni. Most osztják ki önöknek az én képletemet mindenek előtt a grafikonon látszik. Egyébként nagyon szívesen állok rendelkezésükre további részletekkel is. 751 képviselővel számoltuk ki, a 726 képviselővel, vagyis mínusz 25, tehát eh, nem tesszük rá ezt a 25 helyet a mostani képviselői helyekre, hanem egyszerűen a mostani módszer az egy, egységes európai választókörzetből jönne ez a 25, tehát egy-két-három tagállamról is kiszámoltuk, ha pluszban jönnek új csatlakozók esetében, ez mindig működik, mert a meghallgatáson azt mondták, ez nem fog működni. Egyébként előterjesztettem ezt a képletet Cambridge-ben, de ott elutasították olyan okoknál fogva, amikhez én nem tudok csatlakozni, nem értem meg ezeket, ezért fontosnak tartottam előterjeszteni ezt itt a szakbizottságnak. Most a másik ponthoz is hozzászólnék, mert szűk az idő, ami engem illet, hogyha ezt tényleg őszintén akarjuk csinálni, tehát hogy 25 képviselő legyen egy egységes választókörzetből Európában, akkor az én javaslatom az, hogy ne tegyük rá a mostani ülésekre ezt a 25-öt, hanem a 751-ből 25-öt válasszunk meg. Mi lenne ennek az előnye? Egyrészt ezt a pozitív témát nem terheljük meg egy újabb témával, hogy növelni akarjuk a parlament méretét, hogy még, még több pénzt akarunk költeni. Ez egyértelműen elvezet hogyha így akarjuk, hogy új plusz 25 helyet nevezünk be, másrészt pedig nem kell szerződésmódosítás, mert ez az a pont, amely kötelezővé teszi, elkerülhetetlen tenni a szerződés módosítását, hogyha 751-re állítjuk a 25-öt, de hogyha 751-ből levonjuk a 25-öt, vagy ebből választjuk ki, akkor nem kell szerződés módosítás. Minden esetre ilyen mélyreható reform gondolatok esetében örülnék, hogy ez mindenkit érint persze, ha fokozottabban beszélnénk egymással a különböző pontokat, figyelembe vennénk az eltérő véleményeket, jobban figyelembe vennénk, mindig azt az utat választanánk, amelyik a legsokat ígérőbb és egy másfajta, újfajta együttműködésre van szükség, nem mindig a saját fejünk után kell csak menni. Alap, az alapötletet támogatom, egy szívesen együttműködök, egy kicsit meglep, hogy eddig nem sikerült ezt az együttműködést kialakítani, hogyha itt a parlamentként a pártjainkkal a tanácsra szemben valamit módosítani akarunk, akkor ez az együttműködésre van szükség. 10 óra van, és uh, ugye 10 órára megbeszéltük, hogy szavazunk. Úgyhogy még Szelektó kollégát meghallgatjuk, ezt követően felfüggesztjük a vitát a DAF jelentésről, szavazunk a Gyinakao jelentésről, és a szavazás követően remélhetőleg a szavazás nem lesz hosszú, folytatjuk a vitát a DAF jelentésről. Ha ezzel egyetértenek, akkor Szelektó kollégának megadom a szót, kérem, hogy rövid legyen, Rövid leszek. Nagy erőfeszítést teszünk most, amikor megvizsgáljuk azokat a módokat, hogy a, hogyan lehetne felállítani a következő parlamentet. Úgy gondolom, hogy ezek a szándékok egyetemben abban az irányban mutatnak, hogy az egyes tagállamok hasonló szinten és teljes tiszteletben tartással léphessenek föl. Első megjegyzésem, Európában vannak olyan államok, ahol blokkolt a választási lista, és van, ahol van preferenciális lista. Ez nagy egyenlőtlenséget okoz, hiszen az első csoportba tartozó tagállamoknak megvan a lehetősége arra, hogy olyan képviselőket javasoljon, akik az Európai Parlamentben sok munkát végeznek a, a tekintetben, hogy a nemzeti érdekeket védjék európai szinten. Viszont olyan rendszer, mint az olasz rendszer is, az európai képviselőt olyan helyzetbe hozza, hogy nem a saját választókörzetével tud foglalkozni. Tehát a legjobbakat nem választják meg az Európai Parlamentbe. Igazából inkább ezek a, a legjobb képviselők inkább a saját területükkel foglalkoznak, és a saját választókörzetüket képviselik, természetesen kisebb hatékonysága, mint hogyha az Európai Parlamentben ülnének. Ezért szerintem a választásokat egységesíteni kellene a tagállamok tekintetében, és a kolléga is említette a, a semi-open, a félig nyílt rendszer, tehát legyen egy választási rendszer. Második megjegyzésem. Az eljárásnak ez a módja, ezt, ebben a módjában egyáltalán nem veszük figyelembe a női jelenlétet. Miért nem jelezzük a tagállamok számára, ahol például van ilyen preferencia a nők tekintetében, vagy pedig a másik választási rendszerben meghatározhatnánk egy kvótát a nőknek föntartva, azért, hogy Európában európai szinten bizonyíthassuk, hogy fontosnak tartjuk az európai területen dolgozó nőknek a szerepét. Sajnos nem mikrofonba beszél az elnök úr. a döntés alapján most felfüggesztjük a vitát a DAF jelentésről. Később folytatjuk, és most szavazunk a Zsenekau jelentése kapcsolatos módosító indítványokról. Nem tudom, hogy eh, szeretne -e még egyszer felszólalni Zsenekau asszony, vagy pedig eh, rögtön megkezdhetjük a szavazást. Monsieur le Président. Elnök úr, még újabb kompromisszumos módosító indítványokat állítottam össze, elfogadtam néhány kolléga javaslatát. Ez azt jelenti, hogy 12 kompromisszumos módosító indítványról kell szavazni, és a többiről, amelyek nem szerepelnek a kompromisszumos módosító indítványban, elnök. Amikor olyan pontra érkezünk, ahol új kompromisszumos módosító indítványról van szó, akkor kérem önt, hogy közölje ezt velünk, és a szavazásnál így figyelembe tudjuk venni az új módosító indítványokat rendben. Szavazásra bocsátom. 22-es módosító indítványt, amely az első bekezdése vonatkozik, Andrew Duff nyújtotta be mellette. Ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as uh, Ilcsev képviselő módosítója mellette ellene elutasítva. 24-es DAF-féle módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 25-ös Schöfflin képviselő módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 26-os Hanan és Orden képviselők módosítója mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es, 28-as, bocsánat, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29-es DAF módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Első kompromisszumos módosító indítványhoz értünk amely 30-32-es cikkekre vonatkozik mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 36-os, mert 30-35-ösig okafogyottá váltak a módosítók, 36-osról szavazunk, Scholz-féle módosító mellette, ellene. Elutasítva 11-9 arányban. A következő konferenciós módosítóhoz jutottunk. 37, 38, 39, 40-es módosítókat öleli ez föl, a hetes bekezdése vonatkozó mellette ellene tartózkodik elfogadva. D kompromisszumos módosító indítványról szavazunk. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-es módosítókat fedi le mellette. Ellene. Tartozkodik, elfogadva. 48-as következik. Hefner féle módosító indítvány a 8 per A cikkhez mellette. Ellene hasonlóan 911 elutasítva. 49-es Hefner féle módosító, mellette Elena. nem ment át, elutasítva. 10-10. 50-es távféle modosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. 51-es az előadó részéről mellette. Ellene. Elfogadva. Következő, itt három módosítóról tudunk egyszerre szavazni. 52, 53, 54-es. Mellette, mellettük. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, akik mellette vannak. Elfogadtuk ezt. 55-ös következik. Nem, az okafogyott, úgyhogy az e-kompromisszumos módosítóról szavazunk az előadó részéről. 56, 57, 58-as módosítókat vonja össze, mellette, ellene, elfogadva. Következik az 59-es, Ilcsev kolléga részéről, mellette, ellene, elutasítva. F kompromisszumos módosító indítvány 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74-es módosítókra vonatkozik mellette. Ellene. Hát ezt meg kell számolni. Mellette kérem emeljék fel a kezüket. Ellene. Elfogadva. 75-ös következik. 75. DAF-féle módosító indítvány. Hetvenötös. Törlési módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 76-os DAF féle módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadva 77-es okafogyott, 78-as szintén, 79-es Guerrero mellette ellene. Elutasítva. 80-as DAF-féle modosító törlésre vonatkozik. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 81-es Hefner féle mellette ellene elutasítva. 82-es Lamassur féle módosító mellette ellene elutasítva. 83-as DAF féle módosító mellette ellene elfogadva. 85-ös a 23-as bekezdésre vonatkozik. Nem, 84, arról még nem szavaztunk. Igen, elnézést, átugrottam. 84-es dávféle módosító mellette ellene elfogadva. 85-ös Grote Guerrero féle módosító mellette ellene elfogadva. 86 DAF mellette ellene elfogadva. 87-es DAF egy törlőmódosító mellette ellene elutasítva. 88 Guerrero mellette ellene tartózkodik elutasítva. 89-es mellette Janis Barnevo Garcia mellette ellene elutasítva 90-es Graf Lamstor féle módosító mellette ellene elutasítva. 91-es Dáféle mellette ellene elfogadva. 92-es gurmai féle modosító mellette ellene tartaszkodik elfogadva. Nagy siker, alelnök asszony. 93-as okafogyott, 94-es okafogyott, 95-ös dávféle mellette ellene meg kell számolni. Még egyszer mellette ellene elfogadva. G kompromisszumos módosító indítvány. 96, 97, 98, 99-es módosítókat vonja össze mellette. Ellene elfogadva és így a következő kompromisszumos módosító indítványra térünk át az ára, amely leve fedi az 1, 2, 3-as, 8-as és 17-es módosítókat mellette, ellene, elfogadva. 4-es módosító indítvány következik. Ez igazából egy technikai korrekció mellette, ellene, elfogadva. Ötös Ilcseféle mellette ellene elfogadva. Hatos Graf Lambsdorff féle módosító mellette ellene elfogadva. Scholz féle hetes módosító mellette ellene elfogadva. Gurmai 8-as módosító de ezt lefedi az A kompromisszum, nem szavazunk róla, 9-es eh, az előadóé mellette, ellene, elfogadva. 12-es Solc féle mellette, ellene, elutasítva. 10-es előadóé mellette, ellene, elfogadva. 11-es Ilcseféle mellette, ellene, elutasítva. 12-es Hefner féle mellette, nem, 13-as Hefner féle, 13-as mellette, ellene. Elfogadva. Nem mondja valaki. Sembravano 12... 12-11-hez volt. Ellenőrizzük? Akinek nincs joga, ne szavazzon. Jó, megszámoljuk. Elnök kikapcsolta a mikrofonját. Tessék. Émem. Elnök úr, ellenőriznék én, hogy hány képviselő van itt jelen. Csak kilenc néppárti szavazatot számoltunk meg, de újra, újra szavazunk. Ki támogatja a 13-as Hefnefél módosító indítványt? Emeljék fel a kezüket. Tizenkettő. Ellene. Tizenegy. Jól számoltunk, egy különbséggel elfogadva. 14-es Hefnerféle módosító mellett Mendes de Vigo kollega. Eh, if the PP are nine and we vote against, plus a néppárti a 90-en vannak, plusz Fox, Schmidt, Bronx, nem hiszem, hogy 11-re jön ez ki. Bronx képviselő nem szavazott. De 12-en vagyunk, 9, 10, 11, 11, 11-en vagyunk. Jó, rendben, visszamegyek az általánosba. Persze, mindig jó ellenőrizni a szavazás, semmi gond. Vagy megyek Cambridge-be, elnök úr, Cambridge-be megyek. 14-es módosító Hefner mellette. Ellene. Tizenegy, tizenegy, tizenkettő, tizenegy, elfogadva. 15-ös Hefner féle mellette ellene elutasítva 16-os górmai féle módosító mellette ellene. Elfogadva. Hefner féle 17-es, amit az A kompromisszumos módosít a lefedett, nem szavazunk. 18 es okafogyott. 19, 20, 21-es törlése vonatkozó mód, módosító indítvány. Mendez úr. Elnök úr, a bizottság a tízes bekezdés és módosító ellen szavazott, tehát az vissza lett vonva, úgyhogy szerintem ezek itt okafogyottak, nem kell szavazni. Mindjárt megnézzük. Kontrolljám. sta parlando di. Abbiamo votato la, la, la, la suppressione del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 Szerintem ahhoz, hogy ezt egyetemen tisztázhassuk, illetve mi abszolút ellene vagyunk egy adózási, közös adózási rendszer ellen vagyunk a politikai pártok személyzete tekintetében, európai pártok személyzete tekintetében, ezért én azt mondanám, hogy szavazzunk meg kell, hogy mondjam, hogyha már szavaztunk a tízes módosító indítványról, akkor a fórnak van igaza. Jó, hát szavazzunk, ellenőrizzük. Az A preambulum pontra vonatkozó 12-21-es módosítókról szavazunk tehát mellette. ellene. Rendben, elfogadva. Ez ugye törlésre vonatkozott. Lezártuk a módosító indítványokra a szavazást, akkor a végső szavazás következik mellette. Számoljuk meg, bár egyértelmű a többség. Ellene. Egy szavazat van ellene, tartózkodik, nem, kettő ellene, tartózkodik, egy tartózkodás. Akkor elfogadtuk nagy többséggel, gratulálunk Gurmai asszonynak. Tessék, elnök úr. Elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, minden frakció részéről nagy segítséget nyújtottak. Remélem, hogy a plenárison is hasonlóan fog ez átmenni. Köszönöm. Hefner kollégának is megadom a szót. Ich möchte eine... Egy rövid magyarázatot szeretnék elmondani, vagy nyilatkozni szeretnék a szavazással kapcsolatban. Egyébként pedig szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének mindenek előtt a kompromisszumos módosítókért, amelyeket el tudtunk fogadni, kivéve a tízest, ahol osztjuk a kompromisszumos módosító alapgondolatát, de ami a szöveget illeti, azt teljesen szerencsétlennek tartjuk Éppen ezért tegnap még egy saját javaslatot küldtem a jelentés készítőjének ezzel kapcsolatban, és éppen ezért szóbeli indítványként fogunk előállni vele a plénumon, tehát a kollégákat kérem alaposan nézzék meg, tehát nem tartalmi különbségről van szó, hanem egy szövegezésről, ami világossá teszi, ami eddig nem volt világos és jogilag problémákat okozott volna. Csak egy javaslat, nézzék, megkérem, egyébként pedig köszönöm szépen itt a végül is sikeres integrációt a különböző pozíciók kapcsán a jelentésen belül. Köszönöm. Parola kollega Gröte. Gröte a szó. Ich möchte nicht zum Bericht most nem a jelentésről szeretnék beszélni, hanem a szavazásról. Az Alkotmányügyi Bizottságban vagyunk, tudom, hogy nem szokás, hogy a kártyával szavazunk, de azt gondolom, hogy időnként észszerű ez, hogy megállapítsuk a frakciók méretét, ezt lehet alkalmazni. Kérem az elnököt, hogy ezt az eszközöt időnként alkalmazzuk egy-egy szavazás kapcsán. Az elektronikus kártyát is használhatjuk ilyenkor. Ezért lett bevezetve tudnillik. Grazie. Köszönöm. Tessék. Köszönöm szépen. Én is röviden szeretném elmondani, hogy ezt a szabályozást ilyen túlnyomó többséggel el tudtuk fogadni, de tegnap este a titkárságnak az itteni vita után küldtem két megjegyzést, hogy két indítványt, amit én terjesztettem elő, nem találtam meg a kompromisszumok között, és tulajdonképpen azt szerettem volna, hogy erről szavazzunk itt. Ez most nem módosítja az egész eljárást, de azt gondolom, hogy alkotmányügyi bizottságként a munkamódszerünkben nagyon alaposnak kéne lennünk, hogy a különböző szempontokat, amelyek a kompromisszumban kerülnek egyeztetésre, hogy ezt, erről úgy kéne szavazni, úgy kéne egyeztetni, hogy figyelembe vegyük az egyes módosítókat, hogy pontosan lássuk, hogy egy ilyen állásfoglalásnak mi a tartalmi irányultsága. Bene, Rendben, úgy tűnik, hogy más nem kér szót ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer Gurmai asszonynak. Ön is szeretne szólni? Ki akar még hozzászólni? Senki. Ja, gurmai. Nem, a köszönet köszönetet már elmondtam. Még egyszer szeretném elmondani, hogy köszönet Janaka kollégának. Hatalmas munkát végezett, egyébként többen köszönetet mondtak neki elektronikus szavazással kapcsolatban. Megmondom őszintén, ha valaki kérte volna, akkor azt mondtam volna, hogy oké, okay, szavazunk elektronikusan. Nem azért kerüljük el a szavazást, mert mi vagyunk az Alkotmányügyi Bizottság, hanem azért választjuk a készfeltartalos szavazást, mert úgyis kevesen vagyunk, és könnyebb megszámolni a szavazókat, de figyelembe fogom venni a javaslatot. Folytatjuk a vitát a DAF kolléga jelentéséről választási témában. Guerrero képviselő kért szót. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Akkor most térjünk vissza a témára. A szavazás izgalmai után. Koncentrálnunk kell. Eléggé sok minden történik itt a teremben. Esetleg egy kicsit csöndesebbek is lehetnénk. Elnök, kérem szépen, aki ki akar menni, menjen ki, aki beszélgetni akar, menjen ki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 hay experiencias distintas sobre el voto preferencial y seguramente la experiencia alemana no tiene nada que ver con la española. en la española hay posibilidad de voto preferencial al senado y los ciudadanos votan exactamente igual en el senado que en el congreso. Megvan az a lehetőség Spanyolországban, hogy a szenátusba, illetve a kongresszusba is beválasszák a jelölteket, tehát a politikai pártok delegálják őket. A kedvezményezett eh, rendszer előnyei adottak, a hátrányait is ugyanúgy meg lehet találni, igazolni lehet. Tehát a kedvezményes, a preferenciális választás a listán belül vezet belső harcokhoz. Itt külön finanszírozások vannak a különféle jelöltek számára. Ezen kívül megvan annak a veszélye is, hogy a választók különféle dimenziói az egyes tagállamokban dominálnak a párt programjával szemben, vagy a párt ideológiájával szemben. Amennyiben transnacionális listánk van, akkor ez egy kompromisszumos lista politikai javaslat alapján, vagy pedig ideológiai preferencia alapján. Éppen ezért, hogyha bevezetnénk ide a nemzeti tényezőt, akkor az egésznek nem sok értelme lenne. A következőre utalnék még. A politikai pártokat itt egy kicsit negatíven értékelik, amennyiben ilyen preferenciális rendszer van. Ez azt jelentené, hogy távolodjatok el a pártoktól, hogy a demokrácia jól működjön. Én ezt alapvető hibának tartom. Hiszen nincsen olyan eh, reprezentatív demokrácia, képviseleti demokrácia, amelyben ne lennének erős pártok, és európai képviseleti demokrácia sem elképzelhető erős pártok nélkül. Álláspontom eh, az, hogy eh, nevezessük be ezt a preferenciális rendszert, hiszen ez torzításokhoz vezet. Köszönöm. Köszönöm, Guerrero képviselő. Sondergaard képviselője a szó. Csak... Köszönöm Köszönöm a jelentést. El kell, hogy mondjam, hogy én is úgy gondolom, hogy amennyiben 27 országból 16 mandátumokat veszít el, akkor ezt nem szabad elfogadnunk. Másodszorban pedig feltetjük a kérdést, hogy tényleg ez a megfelelő gondolat. Véleményem szerint Az Európai Parlament összetételét meg lehetne tenni tisztán arányos alapon. Hogy itt a képviselők összetétele azt tükrözze vissza, amit a lakosság ténylegesen akar. Azonban ez nem függ össze a tanácsban meglévő arányossággal. Szerintem ez egy kicsit egyoldalú vita, hiszen csak is a parlamentről beszélünk, és nem beszélünk például a tanács összeállításáról. Tehát itt igazából két kamarás rendszer van, szükség van az arányosságra, ugyanúgy, mint egy kétkamarás parlamentben, képviselőházban és szenátusban. Azonban a szenátusban minden államnak két képviselője van. De az Európai Unióban az kell, hogy legyen, hogy a parlamentben és a tanácsban is arányosság legyen. Ez pedig elfogadhatatlan. Nagyon érdekes megfigyelésnek tartom azt is, hogy a módosítókban, ugyanúgy, mint a jelentésben, mindig aláhúzzák azt, hogy amennyiben bizonyos területekre osztjuk fel a rendszert, akkor gondoskodni kell arról is, hogy legyen egy 5%-os küszöbb szabály. Ezt az 5%-os küszöböt megfelelőnek tartom, vannak olyan lakossági csoportok, amelyek mérete több mint 5% és nekik meg kellene adni azt a lehetőséget, hogy az Európai Parlamentben képviseletük legyen. Amennyiben országokról van szó, akkor ez a határ legyen sokkal magasabb. Akkor 8-10%-ot is elérhetünk, vagy elképzelhető az is, hogy 16%-ot is elérünk. Emlékszem az Európa tanács gyakorlatára, ott voltam akkor, amikor például Törökország bevezetett egy 10%-os küszöböt, és akkor ott azt mondták, hogy ez teljesen elfogadhatatlan egy képviseleti demokráciában. Tehát nem lehetséges ilyen magas küszöb. Az európai országokban pedig alapjában véve egész 16%-ig felmennek ezek a küszöbök. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez a javaslati túlságosan korlátozott, hiszen nem tematizálja a tanácsban meglévő arányosságot. Nem támogathatom azt, hogy továbbra is ezen az úton haladjunk. Köszönöm. Tarkovsky elnök helyettes úrnak adom át a szót, tessék. Very briefly and... Nagyon röviden. Andrew, hogyan eh, kezelted azt a problémát, hogy egy személy két listán is szerepel. Ide nem tettünk semmilyen módosítókat. Azonban, hogyha nem akarjuk a transnacionális listát tényleg transnacionálisát tenni, akkor problémánk van azzal, hogy mindkét listán szerepel egy személy. Csak emlékeztetni szeretnélek, hogyha azt mondjuk, hogy egy ember egy listán szerepelhet, akkor az eléggé nehéz lesz meggyőzni a nagy neveket, akik most a parlamentben vannak, hogy csak a transznacionális listán legyenek. Viszont, hogyha mindkét listán rajta van valaki, akkor igazából a transznacionális listát nemzeti szemmel nézik majd a szavazók. Hiszen a transznacionális lista igazából arra szolgál, hogy megválasszák őket ugyanúgy, mint a nemzeti listák, és hogyha a húzó nevek ott vannak, akkor nem tudom, hogy ez mennyire nemzetközi. A matematikai képletről folytatott vitában is láthatjuk, hogy igazából nem furcsa, hogy erről elvitatkozunk. De szeretném hallani a javaslatodat. Honorevole Brons. Brons képviselője a szó. Yes, uh, <clears throat> they create... Igen. Az össze-Európára kiterjedő transnacionális választókörzet igazából szerintem nem közkonzenzuson alapul, és szerintem a választópolgárok nem fognak vele foglalkozni. És uh, elképzelhető, hogy később foglalkozhatunk vele, de szerintem most ez igazából nem érdekli a választókat. A transnacionális listák legyenek eh, férfiak és nők között kiegyenlítettek. Én üdvözlöm azokat eh, a rendszereket, amelyek eh, így beosztják ezt. Tehát itt például a sikeres jelöltek profilja is nagy szerepet játszik. Tehát szerintem kívánatos lenne az, hogy a nemek közötti egyenlőség legyen. Azonban a jelenlegi számok azt mutatják, hogy a világ legtöbb nemzeti parlamentjében is egy ilyen 35%-os arány van. Azok a pártok, akik a nem alapján választják ki jelöltjeinket, akkor azt pontosan tudják, hogy korlátozzák a választás szabadságát. Hogyha előírják a pártoknak, hogy fontosabbak a nemi szempontok, mint az egyéb szempontok, akkor véleményem szerint ez a mandátum manipulálása. A pártoknak el kell dönteniük, hogy ki képviselje őket, és ki ne képviselje őket választásokon. Végig olvastam a DAF jelentés kettes cikkét nagyon alaposan, és remélem, hogy nem értettem félre. Azt mondja, hogy a szavazatokat vagy pártlistára, vagy egyéni jelöltekre lehet adni. Ez számomra valahogy azt sugalja, hogy eh, a szavazóknak valahogy választaniuk kell a kettő között. Tehát, hogyha igazából egy listát látok, akkor jobban tudok dönteni. De elképzelhető, hogyha lusta vagyok, akkor zárt listára szavazok. Ennek eh, nagyon sok előnye van, tehát ennek nagyon sok előnye van abban a tekintetben, hogy megengedi a szavazóknak, hogy saját magukat is ketté osszák igazából a fejlettebb és a fejletlenebb csoport között. Így más szavakkal a választók lehetnek lusta választók is, és nem kell gondolkozniuk, hanem a zárt listára szavaznak. Viszont ha nem zárt a lista, akkor elgondolkozhatnak azon, hogy milyen szempontok alapján szavaznak. Fontos az, hogy a szavazók nagyobb etnikai, jobb nemek közötti arányt is elérhetnek, amennyiben tudják, hogy kire szavaznak, hiszen itt szociális, illetve nemi szempontjaik is szerepet játszhatnak. Köszönöm. Grazie, onorevole Bronz. Köszönöm szépen, Bronz képviselő. Wieland képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy a vita eddigi menete arra mutat rá, hogy ebben a, jelen, ebben a jelentésben nem kéne túl sok mindent besűríteni, a vitát túlságosan megterheljük, vegyük például a nők témáját. Ez egy nagyon fontos ügy természetesen, de ha azt látom, hogy 25 tagállamban a nemzeti parlamentekben kevesebb nő van, mint az Európai Parlamentben, Spanyolországban ugyannyi van, és Máltán van több. Ami azt jelenti, hogy a tagállamok lemaradtak, itt sokkal többet lehetne tenni. Azt gondolom, hogy a túl sok kvótával nem szabad megterhelni ezt a témát. Hallottuk a különböző érveket eddig is. Ez az első pont. A második pont, ugyanezen okon fognál, ugyanezen ok miatt azt gondolom, hogy ezt a 25 képviselőt ne terheljük rá erre a dossziéra, hogy most az bekerül a 751-be vagy a fölé. Először alapvető kérdéseket tisztázzunk, és utána foglalkozzunk ezekkel. Nem hiszem, hogy politikailag lehetséges az, amit Hefner kolléga mondott, hogy a 751-en belül maradjon a 25, tehát a szerződés módosítás minden bizonyal szükségessé válik én az indítványomban van egy kis ö, hiba, itt 750 szerepel, de minden esetre bárhogyan is beszélünk arról, hogy mekkora ez a parlament, tehát a parlament mivel tudta, hogy milyen bővítésekre kerül sor, azt mondtuk akkoriban, hogy 700 képviselőt akarunk, aztán 750-re ment föl a tanács, és igazából a 700-as döntés tükrözi az infrastruktúra is itt az épületben, tehát le felfelé túl sok lehetőséget már nem látok. Nos, DAF kolléga, ami pedig a lakosság számot illeti, itt nem az, a, én az uniós lakosokból indulok ki, nem úgy, mint, mint az egyéb lakosok, mint hogy Hefner kolléga, azt hiszem ez így észszerű, és a követ megnézni, hogy mi idén, december 31-ig meg kéne határozni, hogy mikor lesz a következő európai parlamenti választás, és hát 12-13-ra megcsináltuk a naptárunkat, és lassan 14-re is kell, tehát meg kell nézni, hogy hogyan tervezzük a dolgokat. Úgy gondolom, hogy egy kicsit lemaradtunk. Ami pedig a 93-as módosított, illeti Dafor, az elmúlt választási ciklus végén nagy aggodalommal láttam azt, hogy egyes biztosok lemondtak, a parlamentbe jelöltek voltak, aztán megpróbáltak megint biztosok lenni. Aztán ez hol sikeres volt, kevésbé sikeres volt. Ezt úgy érzem, hogy itt a rendszert áttörik, tehát azt, hogy a biztosoknak megtiltjuk, hogy jelöltként induljanak, hogy a régiók bizottsága elnökének ugyanezt megtiltjuk, hogy az EGSB elnökének megtiltjuk, hogy jelölt legyen. Ha európai arcokat akarunk, amelyeket ismer a lakosság, akkor szerintem igenis az ilyen embereknek lehetőséget kell adni a választásokon is és ehhez egy jövőben mutató megoldásra van szükség. Ön egyébként a jelentésében, amiért köszönetet mondok, megemlítette a mentességet is. A 108-as módosítóval egy olyan esetet próbáltam bevonni, amely azért előfordult az elmúlt időszakban. Vannak egyes tagállamok, ahol a passzív választójog elvonása, megvonása egy polgári jogi ügy következménye is lehet valamikor Tapi kolléga, aztán Le Pen kolléga, ez nem pártpolitikai kérdés, hanem egy alapvető kérdés, nem elvi kérdés, nem engedhetjük meg, hogy egy polgári eljárás keretében a passzív választójogot el lehet vonni valakitől. Most pedig a lényegre teljesen joggal hangzott el, hogy jogbiztonságot tükröző megoldásra van szükség, de azért politika képes megoldásra is szükség van, de az itteni képletek, amekre javaslatok tettek, tehát az összes politika tudós öngyilkosságba menekül, ha ezt látja, mert gyakorlatilag egyetlen ember sincs, aki ezt a képletet el tudja magyarázni. És azt gondolom, hogy ezt kifogásoljuk, tehát például egy 17 éves fiatal embernek az iskolában el kell tudni magyarázni, és megértse, és tovább magyarázza, vagy egy dolgozatban leírja. Ez egy alapvető feltétel, mert különben egyre inkább leszakadunk, még egyre inkább eltávolodunk attól, aminek eleget akarunk tulajdonképpen tenni a lakosság igényeinek. Éppen ezért persze javaslatom nekem is van, minden nemű respektus mellett Rankel kolléga és más kollégakat is. Én is nagyra becsülöm, és szeretném elmondani, ez az, amit Dafur említett, a jogi kategóriákkal a Bundesverfassungsgericht, a Szövetségi Alkotmánybíróság Németországban nem lehet, hogy egy ország, amelynek 96 képviselője van, nem kész arra, hogy lemondjon valamit. A tisztán arányossági megoldás Németország számára mintegy 130 képviselőt jelentene. Anglia, Franciaország és Olaszország esetében is több mint 100 képviselő lenne. Vagyis, ahol most tartunk, ami most van, már ez is egy korrektúra a kisebb tagállamok javára. És most ezért nem akarjuk mi persze a kicsiket rosszul kezelni, hanem egy megérthető, jogilag biztonságos megoldást kell találni, amely a regresszív arányosság mentén mozog. Valamikor matek tanár akartam lenni, mielőtt ügyvéd lettem. Egy dolgot szeretnék végleg tisztázni. Nem ismerek olyan képletet, ahol az utolsó helyet egyrészt igazságosan osztom el, vagy ítélem oda valakinek, és az arányosságot is be tudom tartani. Ahol az utolsó ülést egy képlettel osztom el, ott egy adott matematikai valószínűséggel számítani lehet arra, hogy ez a degresszív arányosság megtörik. Az utolsó ország, ami kap valamit, adott esetben kevesebb lakossal juttathat be a parlamentbe egy képviselőt. Ez egy matematikai törvényszerűség, amit nem lehet elvitatni. Azt gondolom, hogy ne keltsük azt a benyomást, hogy egy politikai képlettel megoldjuk a nagy kérdéseket, és az a javaslat, amit előkészítettem, az a Lamassor Severin jelentés idején már előkerült. Ez nem az, hogy olyas valamit képezünk le, mint a tanács, ez a one man, one vote. Azt mondjuk, hogy hat helyet minden egyes állam kap, a többi helyet pedig a Dehont szerint ítéljük oda, és ha elértük a 90-et, tehát a 6 plusz 90, az 96, ha ezt a számot elérte valaki, akkor gyakorlatilag elvágják a helyeket, és a többi állam között osztják szét. Ez egy automatizmus, amely még erősíti a középső részt, és amely négy esetre nézve a Dafur bonyolult képletétől nem jelent eltérést. Portugália egyel több helyet kapna, Lengyelország is többet kapna, aztán ketten van, akik egyel kevesebbet kapnak, Franciaország, Spanyolország, de az az igazság, a mostani megoldás nekik úgy is jó, és egy olyan automatizmus alakulnak ki, amelyne, amely jövőben is fejlődőképes. És további csatlakozásokról is beszélt Hefner úr. Ha túl részletes a képlet, aznak a hátránya az, hogy valamikor, hogy újabb kritériumokat kell majd figyelembe venni aminek az ára az, hogy a mechanizmus nehéz és bonyolult lesz. Én személyesen azt mondom, hat plusz de hont, és akkor nagyjából oda jutunk el, amit a legbonyolultabb képletekkel igyekszünk most elérni, és már nem tudjuk elmagyarázni. A de hont pedig egy bevezetett rendszer az egész képleteknél a különbség az, hogy kis számoknál, tehát hogyha 700 emberből 18 emberrel alkot egy szakbizottságot, akkor ott komoly eltérések lehetnek, de hát itt 700, de nagy számoknál itt 750 képviselőről beszélünk, nagyon minimálisak a végén a különbségek, akkor az összes rendszer gyakorlatilag egy adott vonal mentén mozog, vagy Sharpers, vagy Nipayer, vagy bármilyen nevet használunk, vagy a Dehont rendszert, Egyébként pedig a Dehont nem akármilyen véletlenszerű matematikus Cambridge-ből a Dehont végigjár mindent, minden szakbizottságot, mindenki ismeri, tehát eh, ennek van egy előnye. Egy olyan kortársunk az, akit nagyra becsülnek, akit ismernek időközben, tehát miért kéne ezt a Dehontot csak úgy kidobni? Um Elnézést kérek, és hogyha ezt az elvet rögzítjük, akkor azt is mondhatjuk, Dafur, és ezzel egyetértünk, hogy a nagy változást elkerüljük. Ha most azt mondjuk, hogy 2019-re állapítjuk meg az elvet és a rendszert, és a mostani állapot és a 2019-es állapot között 2014-re egy kompromisszumot keresünk, és a 2019-ben akkor 27-28-29 állam lesz, akkor a most rögzített képletet vegyük figyelembe. Pedig azt is még el kell mondani, hogy a lakosság ez év végén meg kell határozni, hogy milyen lakosságszámmal dolgozunk igazából a választások előtt. Tehát 2012 eh, végére amelyek alapján a tagokat kalkulálják, a képviselőket kalkulálják, meg kell határozni. Tehát az igazság az, hogy már most is nagyon nagy késésben vagyunk. Grazie, Köszönöm szépen Villanden képviselő, Sondergans képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Hogy pontosabb legyek, angolul mondom, és, de örülnék, hogyha litván fordítás. Rather simple than it's sometimes put... A matematika az egy olyan dolog. A Cambridge-i professzoroknak teljes mértékben igazuk van. Azonban a feladat meghatározás volt rossz. A válasz nagyon egyszerű hiszen eh, amit nekünk bemutattak, az egy lineáris arányosság. Hogyha a kezdetekben is így lett volna, akkor nem lett volna elfogadható. De a lényeg az, hogy eh, az, hogy eh, csökkenő, tehát degresszív arányosság, és nem lineáris arányosság, az zavaró. Itt nem csak arra gondolok, hogy azok kapnak még hat helyet, akiknek nulla lenne, hanem ez azt is jelenti, hogy a kisebb államoknak jobb eh, a helyzete, mint a nagyobb állatoknak. Tehát a legkisebb államoknak a legkedvezőbb, a közepes államoknak kevésbé kedvező, és a nagy államoknak eh, a legkevésbé kedvező. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Ezt pedig csak akkor lehet végrehajtani, hogyha nem lineáris módon járunk el. Ahogy Hefner kolléga mondta. A lényeg az, hogy a lineáris megközelítés egyedülálló. Tehát akkor Németországból csökkentünk, Litvániában növelünk. Tehát a parabola alapú megközelítésű, vagy egyéb más paramétereken alapuló megközelítés egy dolog. De, de most ezt nézzük meg. Nem voltam itt a tárgyalásokon, amikor a Lamassur és Severin elgondolkoztak és megvitatták a dolgaikat. De a megbeszélések eredménye most itt van a táblázatban, és ez nem lineáris. Elképzelhető, hogy az emberek intuitív módon eh, így gondolkoztak, hogy húztak egy vonalat, és akkor az legyen egy vonal. De igazából a professzorok rossz feladatot kaptak. Miért? Azért, eh, mert itt rosszul kapták meg a feladatot, hiszen eh, lokális feladat meghatározás volt. Hogyha két egymáshoz eh, közel lévő ország, melyben a lakosság száma körülbelül ugyanakkora, akkor a magasabb lakossági számmal rendelkező országban helyi diszkrepanciák lesznek. A helyi probléma megoldása a matematikusok számára lehetséges, azonban feláldozzák a linearitás elvét. Ez viszont probléma aki valamennyire rendelkezik matematikai gondolkodással, világosan látja az első pillantásra. Azonban eh, nagyon gyakran mégis az a helyzet, hogy a jó matematikusok eh, irányítást kapnak, hogy milyen eh, feladatot oldjanak meg. Tehát én 20 éve foglalkoztam matematikai szempontból biológiai, fizikai kérdésekkel. A lényeg az az, hogy hogyan lehet azt az elképzelést a matematikusok elé vinni, hogy egy országban ennyien vannak, ekkora lakosság, a másikban nagyobb. Tehát mi a probléma? Hogyha most kijelentjük, hogy visszavonjuk a degresszív arányosság elvét, és lineáris arányosságot vezetünk be, akkor fent és lent nyírnunk kell. Ez egy másik elv, amely a Lisszaboni szerződésben is megvan. De én attól tartok, hogy itt van egy másik szempont is. A politikusok nyilván saját országukat fogják védeni. És nyilván azt fogják mondani, hogy a Lisszaboni szerződés szellemét elhagyják ezzel. Vagy a megállapodások szellemét. És szerintem ez a lényeg. Az utolsó megjegyzésem pedig itt van ez a jagellói kompromisszum. Jagelló pedig eh, egy litván herceg volt, akit exportáltunk Lengyelországba, ott lengyel király lett, tehát ott sem lehetett a matematikusokon elverni a port. Megérkezett a bizottság elnök helyettese, Sefkovics biztos úr. Elnézést kérek, Sefkovics úr, mielőtt átadom önnek a szót, még lezárjuk az előző vitát, ami a választói reformra vonatkozik. Ez egy nagyon komoly téma. És átadom a szót úrnak, kérem, hogy válaszoljon a nagyon-nagyon sok kérdésre, ami most fölmerült. Dáfur. I expect Úgy vélem, hogy Sefcsovics biztos is érdekelt ebben az anyagban. Hiszen tényleg a politikai jelentősége a bizottságra is vonatkozik. Igaza van, azok, akik azt mondták, hogy matematikai képletet keresünk a házban az, a helyek elosztására nem veszik figyelembe azt, hogy az államokban hogyan is alakul az államok képviseletének aránya. Ez igaz. Azonban ez már túlmutat a mi mandátumunkon. A Lisszaboni szerződésben rögzítésre került a tanács helyzete is. Az elkövetkezendő évek időtartamára. Éppen ezért a tárgyalásainkban az elmúlt évtizedben nem akartuk megváltoztatni a parlament összetételét, illetve a parlament összetételének rendszerét. Amennyiben megpróbáljuk áramvonalasítani sorainkat, összetételünket, növelni a nép által ránk ruházott legitimációnkat, akkor minnyájunkat az ösztönöz, hogy elérjük ezt a célt. Természetesen azok, akik ezen gondolkoznak, tudják, hogy itt nem vegytiszta matematikai rendszerek tökéletességéről van szó. Azonban eh, megpróbáltunk annyira tudományosan eljárni, amennyire csak lehetséges, hogy semlegesítsük a rendszert mindenféle nemzeti politikai bozót tűztől ténylegesen ilyen utasításokat adtunk. A szakbizottságunkban egyeztünk meg arról, hogy ilyen megbízást adunk a matematikusainknak. Ezen kívül azt is biztosítanám, hogy önkényes alapon történt ez a döntés, hiszen az a csoport, amely Cambridge-ben a brainstormingot végrehajtotta, mind rendelkezik egyetemi háttérrel. Ezen a téren. És most uh, eh, Paulo Rangaltól hallottam az ellenérveket, hogy igazából előítéletes, részrehajló volt a megközelítésünk. Ez nem igaz, hiszen az egyetemi kutatói háttér és a saját függetlenségünk szerintem biztosítva volt. Úgy gondolom, hogy az alapvető kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak, arról szól, hogy a parlament összetételét parlamentként megváltoztassuk-e, úgy, ahogy a szerződés erről rendelkezik. Vagy pedig jelentsük ki, hogy ez a politikai kapacitásunkon túlmegy. És utána boldogan átengedünk mindent a tanácsnak, mint a múltban. Mindenki tudja, hogy nekem mi a saját álláspontom ebben az ügyben. És én üdvözölném azt a megoldást, hogy matematikai képlettel legyünk úrra a helyzeten, de nagyon sok más javaslat is érkezett. Ami teljes mértékben világos, az látható a magyarázatokban is. Most az alternatív rendszerekre gondolok. Most a zárt vagy a félig nyílt preferenciális listákra vonatkozik. Minden felszólaló nagyon logikusan érvelt, mégis úgy gondolom, hogy az állampolgárokra rábízzuk a döntést, hogy jelölt blokkot támogat, amelyet a politikai párt kínál neki, vagy hogy egyéni jelöltek közül válaszon, ez a legjobb megközelítés. És ennek a kísérletnek a transnacionális demokráciába történő átültetése egy nemzeteken felüli szövetségi pártok létét juttatja kedvezményezett helyzetbe. Természetesen ezzel tisztában vagyunk. De most a kampány kezdetén vagyunk. egy folyamatot szeretnénk elindítani. Egy olyan folyamatot, amelynek eredménye az, hogy növeked, növekszik az európai pártok presztízse, hitelessége. Úgy gondolom, hogy ez ténylegesen tör, meg is történik. Azonban az első kísérletünk, hogy ez megtörténjen, nagyon sok óvatosságot kíván tőlünk. Hogy ne kapjanak ezek a pártok rögtön az elején túl sok hatalmat. Most a saját preferenciáimról szólva, hogy engedjük-e meg, hogy jelöltek saját nemzeti regionális listájuk mellett a transnacionális listán is szerepeljenek-e? Válaszom igen hiszen ez az embereket ösztönözni arra, hogy a transnacionális listára is szavazzanak. Néhány országban azt tapasztalom, hogy a kettős jelöltség koncepciója is felháborodást kelt döntést kell hoznunk, és pedig eh, úgy, hogy eh, az erről a kérdésről szóló javaslatomat módosítóval megváltoztathatjuk. Brons úr úgy gondolja, hogy nem fog működni ez a kísérlet. És eh, a választási részvétel alacsonyabb lesz. Én itt nagyon cinikus felhangot éreztem a megjegyzésében. Itt a nemzeti politikai pártok közötti feszültségekről beszélt. És hogy eh, az európai dimenziójú politikában ez hogyan csapódik le. Az európai parlamenti választások igazából nemzetiek és nacionalisták is az eddigi tapasztalatok alapján. És vannak olyan seregek, amelyek valamilyen más szeretnének, amelyek szövetségi, föderális politikai pártokat szeretnének, amelyek föderális módon viszonyulnak a politikai, gazdasági és szociális kérdésekhez, amelyekkel szembesülünk. Remélem, hogy az idő megmutatja, kinek volt igaza. Számos egyéb jó megjegyzés volt, és Wieland úr magyarázatát különösen üdvözlöm, és alaposan át fogom tanulmányozni. Amikor az árnyék előadók megbeszélését szerveztem, akkor mást nem is igazán érdekelt, hogy ott legyen, és hogy javaslatot tegyen. De jövő kedden összehívjuk ezt a találkozót, és remélem, hogy 7-én Strasbourgban pedig egy különleges ülést is tarthatunk, hogy előbbre jusson a vita. Köszönöm. Köszönöm, Dáv képviselő úr. Már csak azért is, mert az a feladat, amit ön kapott, rendkívül kemény, a választási témában már a nemzeti parlamenteken belül is nehéz egyetértésre jutni, hát még nehezebb nemzetközi szinten. Én is hadd szóljak hozzá a témához. A valódi probléma abból születik, hogy az Európai Parlamentben ütköznek és jelen vannak a tendenciák. Mind a két de tendencia, ami a teljes választási rendszerben jelen van Európában. Az egyik tendencia a kormányközi, intézményközi vonal, a másik az integrációs vonal nem mindig megoldható a probléma. A parlament, a nép képviselője kell, hogy legyen. Vagyis a, a nép képe kell, hogy legyen proporcionálisan képviselve a választókat, anélkül, hogy figyelme vennénk a határokat, az államokat lehetőleg. Másrészt van egy állami elvárás is, hogy az államok is képviselve legyenek. Ez működik a tanácsban. Logikus, hogy kompromisszumot kell kötni. Más megoldás nincs. A két tendenciát csak kompromisszummal lehet összeegyeztetni. Vilent képviselő bölcsen szólt hozzá, és egyszerű a megoldás. Meghatározzuk, hogy az államokat, akár kisebb államokat is hogyan képviseljük, a nagyobb államok áldozatot hoznak, és arányosan határozzuk meg a helyeket a két szélsőséges méret között az, hogy milyen súlyt adjunk, adjunk az államoknak a két a méret szempontjából a, a két szélen lévő államoknak, hát ez a proporcionalitás ellenében hat. Minden esetre még tovább fogunk gondolkodni. Köszönöm szépen Dáv képviselő úr, megérkezett Szefkovics kép, biztos úr, 11-es, 12-es napirendi pontokkal foglalkozunk. Biztos jelöltek meghallgatásáról szóló rendelet módosítása ez a téma. Duff az előadó. Ugye a másik téma a struktúrált párbeszéd az Európai Bizottsággal. A rendelet módosítása tekintetében a jelentés tervezett bemutatását már meghallgattuk, és 12 módosító indítványról már tárgyaltunk is tavaly november 30-án. A keret megállapodás ugye előttünk áll, úgyhogy a akkor bizottságnak konszultálnia kell az Európai Bizottsággal a rendelet módosításáról. Ezért látogatott el ma hozzánk Sefkovics biztos úr. Kérem, hogy mondja el az elképzelését erről a témáról. Köszönöm. Yes. I mean, uh... Igen. Tudom, hogy muszáj nagyon sokszor meghallgatnia engem ma délelőtt, de azért szeretném bemutatni a javaslatot, és azt a változtatást, amit ö, ö, alkalmaztam már még mielőtt a, biztos úr hozzászól. Hát, ha biztos úr is ezt megengedi. Egyébként ö, még nem hallgatott olyan sokat engem ma délelőtt. keretmegállapodás kötelezővé teszi a bizottságot és a parlamentet, hogy kössenek megállapodást, állapodjanak meg a biztos jelöltek meghallgatásának az eljárásáról, és a biztosok elfogadásának az eljárásáról. Nagyon fontos, hogy hogyan történik a konszultáció, hogyan hallgatjuk meg a biztos jelölteket. Teljes megállapodásra kell jutni a e tekintetben. A bizottság és a parlament között. Az eredeti javaslatomban az szerepelt, hogy a bizottság elnöke eljön a parlamenthez, ez egy újdonság, és megmagyarázza a portfóliók kiosztását. Ez korábban nem így volt, hiányzott a korábbi elfogadási folyamatból. A parlament nem ismerhette meg az elnök döntése mögött álló indokokat a munka felosztása tekintetében. Ez egy hiányosság volt, igazából a parlamentünk részéről, hiszen nekünk kellett volna aktívabbnak lennünk. De úgy gondolom, hogy a egyes biztos előttek meghallgatásának a folyamata problémássá vált. Mert nem sikerült Barroso elnök úrral vitát folytatni, a bizottság összeállításáról. A javaslatomban az szerepel, hogy felkérjük a bizottságot, hogy készítsen jelentést a bizottság, a bizottság elnökét, hogy készítsen egy beszámolót a elnökök konferenciája és a bizottsági elnökök számára készítsen egy beszámolót a portfóliók elosztásáról. Barroso elnök úr jelezte számomra, hogyha neki kötelező a parlament előtt ezt megmagyaráznia, vagyis a munka felosztásáról be kell számolnia a parlament előtt, akkor muszáj lesz ezt megtennie a tanács előtt is. És megértem, hogy ez egy a, kivá- a megválasztott elnök kezében egy fontos hatály, illetékesség, tehát az ő munkája, a portfóliók felosztása, az ő feladata, és az ő illetékességébe tartozik. Ha a parlament úgy gondolná, hogy a megválasztott elnök nem jól teljesített tekintetben, az negatív lenne. Ezért visszavontam az egyes módosító indítványomat, és ehelyett az állásfoglaláshoz nem az eljárás tekintetében, hanem a átállás követő és kísérő állásfoglalásba beillesztenék egy bekezdést, amit mindenkihez el is jutott, juttattam. Ez egyszerűen csak tudomásul veszi, hogy a parlament elnöke felhívhatja a bizottság megválasztott elnökét hogy adjon tájékoztatást a parlament számára a portfólió kiosztásáról és a felelősségek kiosztásáról. Remélem, hogy Szefkovics biztos úr biztosítani tud minket majd arról, hogy ez a megoldás megfelel a Barozó elnök úr elvárásainak, és a utódjai elvárásának. Most ennyit szerettem volna mondani, és szeretném meghallgatni, hogy a biztos úr mi, milyen módon szeretne minket tájékoztatni. Elnök, köszönöm, DEF képviselő úr. Mielőtt a biztos úrnak átadám a szót, javaslom, hogy a 11-es, 12-es napirendi pontokat együtt tárgyaljuk, hiszen a biztos jelöltek meghallgatásáról szóló rendelet kérdése rendkívül fontos számunkra, a bizottságunk számára, de hasonló módon a struktúrált párbeszéd is nagyon fontos, talán kevésbé fontos azért, hiszen e hitetben nincs igazán jogalkotási kompetenciánk. Biztos úr, ha gondolja, foglalkozzon mindkét témával a bevezetőjében, már csak azért is, hogy egy kicsit behozzuk a késésünket. Thank you very much, uh, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindkét témával fogok most foglalkozni, úgyhogy a vitát együtt tudjuk uh, lefolytatni, hiszen két egymáshoz kapcsolódó témáról van szó. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságoknak, hogy megadják a lehetőséget, hogy foglalkozzak önök előtt ezekkel a témákkal. Dafur jelentésének a kérdéseivel. Biztos előttek meghallgatása rendeletmódosítás jelentős módosításokat hatalmaz a jelentés a parlamenti eljárás szabály tekintetében. Szeretnék gratulálni Dafur jelentéséhez, és hogy nagyon részletesen tanulmányozta a meghallgatási eljárásokat ez már megtörtént, mielőtt ez a bizottság megkezdte volna a munkáját. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok, vagy a legtöbb javaslat tekintetében a bizottság pozitív előrelépésként áll a változások elébe, és úgy gondolja, hogy pozitív változásokat fog okozni a meghallgatások tekintetében a jövőben. A Dáfur most elmondott szobeli módosításával is egyetértek, és üdvözlöm azt. Úgy gondolom, hogy ezzel a szöveggel megszüntetjük azt az egyetemű intézményi problémát, ami a bizottság szempontjából felmerült volna. Az eredeti javaslat tekintetében úgy gondoljuk, hogy az intézményi egyensúly nem teljesülne, és a különböző illetékességeket és felelősségfelosztást nem tartanánk tiszteletben. A szóbeli módosítás, ahogy azt Darfur bemutatta, ezt teljes mértékben támogatni tudja a bizottság figyelembe veszi a jelenlegi intézményegyensúlyt, a Lisszaboni szerződést, plusz, ahogy Darfur mondta, nagyobb átláthatóságot is biztosítja, hogy a parlament jobban meg tudja érteni, hogy az elnök, a bizottság megválasztott elnöke miért és hogyan osztja föl a portfóliókat, és miért gondolja úgy, hogy a biztos jelöltök, jelöltek a legmegfelelőbb emberek a konkrét portfóliókhoz. Ez az ellen valójában hiányzott a korábbi eljárásból, ezt Taffor is elmondta. Úgy gondolom, hogy ezzel megadjuk a lehetőséget az átláthatóság növelésére a teljes eljárásban, és hogy hogyan tudjuk jobban megértetni a parlamenttel a portfóliók felosztását és a pontos, konkrét neveket, amelyek a biztos jelöltek szempontjából a listán szerepelnek, és kapcsolódnak a konkrét portfóliókhoz. További részletek tekintetében a Darfur jelentésében nagyon örülünk, hogy erről beszélhetünk most. Ahogy elnök úr mondta, erről állapodtunk meg a keretmegállapodásban, úgyhogy nagyon jó, hogyha megvan a lehetőségünk arra, hogy ilyen témában konkrétan a vitában részt vegyünk. Hát már csak azért is, mert ez, nem, ez igazán konkrétan érinti a bizottságot, úgyhogy nagyon fontos, hogy jó és pontos és átlátható szabályokat állítsunk föl a meghallgatások tekintetében. Üdvözöljük a jelentésben szereplő tendenciákat és javaslatokat. Az tiszta, átlátható, horizontális szabályok a parlamenti meghallgatások teljes folyamatában. Tudjuk, hogy néha improvizációra van szükség. A politikában úgy gondolom, hogy nehéz elkerülni, hogy improvizációra kerüljön sor. Ezt teljes mértékben nem lehet kiszűrni, de a horizontálisan és a legjobb, legátláthatóbb szabályok alkalmazása épp ezért is fontos. Üdvözöljük, üdvözölnénk, hogyha nagy előrelépést tudnánk tenni a horizontális szabályok tekintetében, főleg a meghallgatások struktúrája tekintetében, az értékelésre vonatkozóan, és természetesen azt is üdvözölnénk, hogyha kevesebb aspektus maradna a bizottságok, az egy a szakbizottságok kezében. Konkrét megjegyzéseim. Nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan szabály, amely ugyanannyi időt biztosítana minden meghallgatásra. Véleményem szerint ez biztosítani a horizontális megközelítést, az egyenlő bánásmódot minden biztos jelölt esetében, és minden parlamenti szakbizottság számára. Második téma, a szabályban szerepelnie kellene, hogy minden biztos jelöltnek legyen joga a meghallgatás elején felszólalni, legyen lehetősége, hogy bemost, bemutassa a prioritásait, véleményét, a tényleges vita, a kérdések és válaszok megkezdése előtt. Az eddig elmondottak tükrében úgy gondolom, hogy meg kéne vizsgálnom, hogy a bevezet, meg kéne vizsgálni, hogy a bevezető megjegyzésekre mennyi időt adjunk. Először 20 percre volt, most már 10 percre ez lecsökkent. A bizottságban úgy gondoljuk, hogy nem túl könnyű minden prioritást bemutatni, minden ö, vállalást bemutatni 10 perc alatt, de megértjük, hogy ez az önök döntése, ezt tiszteletben fogjuk tartani. De még egyszer szeretnénk kérni, hogy gondolják ezt végig, mert a 10 perc nem igazán elég. Ugye tudjuk, hogy körülbelül három óra egy meghallgatás ideje. Aztán nézzük a további eljárási aspektusokat. A folyamat a kérdőívvel kezdődik. Jó lenne, ha minden biztos jelöltnek meg lenne a lehetősége, hogy ugyanolyan szakbizottsági prioritásra reagáljon, és természetesen, hogyha ezek a prioritások a portfóliójára vonatkoznak, az még jobb. Az, hogy egyértelmű és legyen az eljárás, és jobb legyen a horizontális értékelés lehetősége meghallgatást követően, illetve a az előkészítés tekintetében is úgy gondolom, hogy kölcsönösen előnyös lenne, hogyha a kérdéseket csoportosítanák témák szerinti kategóriákba. Ennyit szeretem mondani a meghallgatás előkészítésről, a kérdőívről, magáról a meghallgatásról, és most rátérnék a meghallgatás követő értékelésre. Az a javaslat, hogy a 24 órás határidőt bevezetjük az értékelés közzétételje tekintetében, ezt üdvözöljük, hiszen tovább fokozza a folyamat átláthatóságát, és a értékelő levél tartalma így ténylegesen a meghallgatással fog foglalkozni, és szerintem megértik nagyon jól, hogy most mire gondolok. A bizottság úgy gondolja, hogy a tiszta, átlátható szabályok a nem lezárt meghallgatások tekintetében is fontosak. Három különböző eljárás volt az előző szakaszban a szakbizottságok dönték el, hogy hogyan kezeljék azokat a meghallgatásokat, amelyeket nem tudnak teljesen lezártnak tekinteni. Hogyha itt általános szabályokat vezetünk be, az előrelépést jelentene, hiszen fokozná az teljes folyamat volt, voltát. Szóbeli módosítások Defur már megtette a szóbeli módosítását. Ezzel a témával kapcsolatban szeretném azt kérni, hogy támogassa ezt a módosító indítványt az önök szakbizottsága, hiszen ez valóban figyelembe venné, és eloszlatná az intézmény közi feszültségeket. A javaslat megfogalmazása DAFU részéről egyrészt tiszteletben tartja a megállapodások szerinti szabályokat, másrészt fokozza az átláthatóságot és a teljes folyamat jobb érthetőségét. Úgyhogy kérem, hogy támogassák ezt a módosító indítványt. Nagyon jó javaslatnak tartom ezt. Egyéb elemek tekintetében a jelentéssel kapcsolatban. De Fura azt javasolja, hogy a bizottság beiktatásakor a tanács elnökével kéne lecserélni a tanács megnevezését, és természetesen erre meg kell hívni a tanácsot is, a tanács képviselőit értjük, hogy mennyire gyakorlatilag megoldást kell találni, tehát nehéz lenne az egész tanácsot ide meghívni, hogy az egész tanács részt vegyen a ceremónián. Ez volt a korábbi javaslat, és megértem, hogyha az elnököt hívjuk meg, vagy hívják meg, akkor ez a parlament részéről egy udvariassági lépés. Ha megengedik, végül még egyszer szeretnék köszöntet mondani Dafurnak a jelentésért. Vannak kisebb véleményeltérések, például a tekintetben, hogy a a bizottság a jelentéstevőkkel hogyan áll kapcsolatban, hogyan lehet lezárni a folyamatot, ezek fontos kérdések a bizottság munkája tekintetében. A Ugyanakkor a bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéshez. Ha megengedi, elnök úr, folytatom néhány egyéb megjegyzéssel, olyan megjegyzésekkel, amelyek már inkább a struktúrát párbeszédünkre és az intézmény közé együttműködésünkre vonatkoznak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság nagyon elégedett a keretmegállapodás eddigi végrehajtásával. Nagyon jól tudják, hogy amikor a keret megállapodásról tárgyaltunk néhány hónappal ezelőtt, még voltak feszültségek, voltak aggályok, jelentős fenntartások a tanácsban, de miután bevezettük a keret megállapodást, azt mondhatom, hogy elégedettek vagyunk az eredményekkel. És a nagyon élénk vitát követően, amit a bizottsági elnökök konferencián lefolytattunk erről a témáról, el kell, hogy mondjam, hogy a vita egy kicsit elmozult azokról a problémákról, amelyek nagyon fontosnak tűntek akkor, amikor a keretmegállapodást elfogadtuk, átért a vita inkább az új problémákra. Úgyhogy egyértelmű, hogy azok a problémák, amelyek akkor komplikálták a kölcsönös együttműködést, úgy gondolom, hogy kölcsönös megelégedéssel lezárultak, és most viszont a bizottsági elnökök konferenciáján már újabb témákkal foglalkozunk, parlamenti bizottsági adminisztratív kérdésekkel. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy a parlamenti eljárások is megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak, és ami lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament jobban hozzáférhessen a titkos információkhoz, és jobban tudja ezeket kezelni. Mindkét szervezetnek, mindkét szernek érdeke ez, és Egyébként a bizottság és a parlament oldaláról is nagyon jól haladnak ezek a tárgyalások. Második megjegyzésem, szeretnék Cassiniónak személyesen köszönetet mondani az együttműködésért, az átlátható regiszterre vonatkozóan. Az Európai Parlament nagyon pozitívan állt hozzá, nagyon pozitív és jó megoldásokat sikerült találni komplikált témákban. Hogyan lehet valamit a lobby regisztert átalakítani egy olyan eszközé, ami Brüsszelben az átláthatóságot növeli. Hogyan lehet egy olyan eszközt felállítani, ami felölel más politikai térségeket is Brüsszelben, akik nem lobbisták, hanem valami miatt a politikai vitában aktívak akarlak lenni, de nem lobbistaként, úgyhogy a parlamenti jó együttműködésnek köszönhetően, illetve a tárgyalási csapatnak köszönhetően sikerült megállapodásra jutnunk. És úgy gondolom, hogy ez az átláthatósági nyilvántartás valóban majd teljesíti a feladatát, és lehetővé teszi, hogy az olyan intézmények, amelyek aktívak akarnak lenni politikai vitákban, európai szinten, ők mind átlátható módon be fognak kerülni a nyilvántartásba. Most dolgozunk azon, hogy a tanácsot hogy lehet ebbe bevonni. Etenkitetben is nagyon optimista vagyok, szerintem el fogjuk érni ezt a célt, és Fontos politikai jelzésnek tartom azt, amikor három intézmény meg tud állapodni egy témában, végre tudja hajtani a döntését, és az átláthatóság megerősítése nagyon fontos terület, és ennek az egyik eszköze az átláthatósági nyilvántartás. Utolsó téma, amiről nagyon aktívan folytattuk a vitát, folytatták a vitát az utolsó plenárison, a szerződésmódosítás, szerződésváltoztatás, és hogy hogyan tudjuk felállítani az európai stabilitási mechanizmust a teljes európai struktúrába hogy tudjuk beilleszteni. Annak ellenére, hogy nagyon sok elvárás és nagyon sok elvi pozíció ért itt a kezdetkor az államok részéről, most már a pénteki erővezeti csúcs után is egyeteművé vált, hogy garantálni tudjuk a koherenciát, az európai stabilitási mechanizmus a gazdasági és a gazdasági irányítás között. Sikerült az összes EU kompetenciát föntartani, és biztosítani a bizottság központi szerepét az új architektúrában, amit a jobb gazdasági irányítás, a jobb együttműködés és a hiányok elleni közös küzdelem érdekében megteszünk. A bizottság és az Európai Parlament is úgy gondolom, hogy aktívan részt vett ebben a vitában. Korrekt módon ez lefolyt, és sikerült a vitát úgy irányítanunk, hogy tiszteletben tartsa a azokat az egyetemi vonalakat, hogy hogyan kell együttműködnünk ilyen fontos kérdésben, ilyen fontos témában a jövőben. Még két megjegyzés a bizottsági munkaprogrammal kapcsolatban. Nagyra értékelem, ahogy a struktúrális párbeszéd halad a bizottsági biztosok és a szakbizottságok között. Próbáljuk ezt az új elemet bevezetni. A bizottsági munkaprogramban is nem csak a következő évre koncentrálunk, hanem tájékoztatást adunk önöknek és a nagy közönségnek arról, hogy a bizottság terveiben a következő évekre vonatkozóan mik, mi szerepe, akár a, tehát egész többé-kevésbé a mandátum lejárataig. Így a bizottság munkáját jobban előre lehet látni. És türelmetlenül várjuk a struktúrális párbeszéd folytatását a biztosok és a megfelelő szakbizottságok között. A tavasz során a bizottsági elnökök konferenciája és a bizottság közös állásfoglalást fog hozni, illetve a parlament fogja az állásfoglalást elfogadni. Ebben nagyon fontos elemek fognak szerepelni a 2012-ig a bizottsági munka tekintetében és szeptemberben lesz ez aktuális. Mit is várunk? Természetesen, hogy a 2012-es bizottsági munka jobban a figyelem középpontjába kerüljön, hiszen itt az EU 2020-as stratégia kidolgozásáról és a hét kiemelt program végrehajtásáról lesz szó. Ez lesz az első olyan év, amikor véleményünk szerint használni tudjuk az új eszközöket, a jobb végrehajtás tekintetében új gazdasági irányítás, erősebb gazdasági koordináció, erősebb ajánlások EU szintről a tagállamok számára a gazdasági teljesítmény tekintetében ezek a legfontosabb témák. Plusz természetesen az új ambiciózus Stockholm programmal kapcsolatos intézkedéseket is be fogjuk mutatni, valamint más területekre vonatkozóan is ami erősíti az egységes piacot. piacot. Elnök úr, gondolom már lejárt az időm. Tudom, hogy az önök bizottságában az időnek nagy az értéke, úgyhogy itt befejezem a bevezetőmet, és várom a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen. Guerrero képviselőkért szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Árnyék előadója voltam annó a DAF jelentésnek. Olyan jelentés volt az, amely során Darfur vezetése alatt nagyon jó volt az együttműködés, és széles konszenzusra is jutottunk munkánk után. Azonban mégiscsak beterjesztettem néhány módosítót a DAF jelentéshez, melyek olyan témákkal is foglalkoznak, melyekről most a biztos szólt. Én nem azt mondtam, hogy 20 perc vagy 10 perc, amit előre meg kellene határozni, hanem találjunk egy arany középutat, 15 percet. Utána pedig adjuk meg a biztosnak a lehetőséget, hogy eh, kicsit eh, tágabban is foglalkozzon a kérdésekkel, és pedig úgy, hogy ne túl sok időt vegyen igénybe, hogy a többiek eh, ne kaphassanak már szót. És benyújtottam még egy módosítót, ennek esetében a következőről volt szó. Amennyiben van egy három órás meghallgatás, és ott kijelentjük, hogy nem volt eléggé világos, több információra van szükségünk a biztos részéről. El kellene gondolkodnunk azon, hogy esetleg különleges körülmények fennállása esetén, tehát nem normális esetben, de különleges esetekben ne lehetne-e új ülést összehívni, hogy az adott jelöltet még tovább vizsgáljuk. A harmadik megjegyzésem a következő lenne. Az egyes frakciók koordinátorai játszanak különleges szerepet a meghallgatás megszervezésénél. Természetesen minden képviselő saját szíve joga, hogy foglalkozon az adott jelöltel, felkészüljön, azonban a tapasztalatom mégiscsak azt mutatja, miután hosszú időt töltöttem el a parlamentben, hogy mindig ugyanazokat a kérdéseket tették fel. És azok a képviselők, akik ezeket a kérdéseket feltették, igazából nem is törődtek azzal, hogy az adott kérdés már háromszor feltették előtte, vagy nem. Éppen ezért jó lenne, hogyha a koordinátorok arról is beszélnek, hogy melyek azok a kérdések, amelyek az egyes frakciókat különleges módon érdeklik, és ezeket a kérdéseket koordinálni lehetne. Így a frakcióknak meg lenne az a lehetőségük, hogy saját kérdésük megfogalmazásainál sokkal koncentráltabb módon járjanak el, tehát olyan dolgokat kérdezzenek, amit még nem kérdeztek. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Amennyiben a meghallgatás eredményét rögzítjük, akkor a megfelelő bizottságban nevezzenek ki egy előadót, akinek intézményes szerepe van a meghallgatások során. Duff úr szóbeli módosítójához a következőket mondanám. A biztos azt mondta, hogy ez így rendben van, mert megmarad az intézmények közötti el egyensúly. De lehet, hogy később írásban is kérhetem ennek a tisztázását, de már most szóban is elmondom, hogy itt is van egy középút. Tehát nem a megválasztott bizottság elnökének kell elmagyaráznia, hogy mely jelöltet szemelte ki, mely tárcára, hanem a bizottság elnökét meghívnánk, és megkérnénk, hogy az általános kritériumokról beszéljen, tehát hogy egy testületet mely feltételek alapján szeretne összeállítani. Ezt pedig természetesen a programhoz kellene illesztenie, amelyet a plénumon előadott, és természetesen el kell magyarázni, hogy milyen viszonyban áll ez a prioritásokhoz. Hogyha ezt így tudnánk kialakítani, és hogyha a bizottság elnök jelöltje is jelen lenne, akkor pár, pár beszéd lenne, hiszen itt nem ellenőrizni szeretnénk, hogy hogyan osztják ki a különféle posztokat, hanem szeretnénk tudni, hogy milyen kritériumok alapján kerülnek ezek a különféle posztok kiosztásra. Tehát milyen alapelvek vezetik, milyen politikai prioritások vezetik a bizottság elnökét, amikor a plénumon előadja mondandóját. Most eh, hozzászólásom második részéhez érek. A biztos az alkotmány reformjáról is beszélt. amennyire lehetséges, szeretnénk a Euró 7 eredményeit is beledolgozni, hogy a parlamentnek a plenárison legyen téma arról, hogy az egyszerűsített szerződéses reformot mégiscsak hogyan képzeljük el. Ahogy a tanács is ezt várja, amennyiben már tisztázódott, hogy a folyamat során a tervezetnél mik kristályosodnak ki. Illetve az is nagyon lényeges, hogy a stabilitási mechanizmus ellenőrzésénél ne csak a tanács és a bizottság, ne csak a tanács, hanem a bizottság és a parlament is megfelelő koordinációs szerepet kap. Ez volt minden, köszönöm. efovi uh, Köszönöm szépen, uh, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és áttekintést adott számunkra a meghallgatásokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy üdvözöljük Andrew Duff uh, jelentését. Ez részletes, átfogó és sok jó javaslat ajánlás szerepel benne. És az is fontos, hogy ne csak vitát folytassunk a biztos jelöltökkel, hanem kezdődjön meg a bizottság elnök jelöltjével is a vita, az egyeztetés a tekintetben, hogy hogyan kívánja felállítani a bizottságot. Továbbá a biztos jelölteknek föl kell készülniük, de mi nekünk is vannak kötelezettségeink, nekünk is megfelelően kell előkészítenünk, a lehető legjobban kell előkészítenünk a parlament részéről a meghallgatást, azért, hogy elkerüljük azt, hogy ugyanazt a kérdést kétszer, négyszer, ötször föltegyük, Egyetértek avval az elképzeléssel, hogy legyen egy előkészítő csapat minden szakbizottságban, és a koordinátorok lennének a legmegfelelőbbek arra, hogy a felkészítést, az előkészítést megtegyék, és biztosítsák azt, hogy következetesek legyenek a meghallgatások. Szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy föltegyek egy kérdést önnek. A az Európai Polgári Kezdeményezés hatályba lépésének az előkészítése milyen fázisban jutott? Közvetlenül a bizottság hogyan készül? Milyen személyzetre van szükség a technikai, jogi és politikai kezeléséhez ennek a folyamatnak? Másodszorban az előkészítés a tagállamokban az átültetés hogy áll? Főleg gondolok az ellenőrzések problémájára, valamint a még mindig problémás aspektusra az online szavazásra. Ezt mindannyian akarjuk, hogy megvalósuljon. Részemről ezek a legfontosabb kérdések. Még egy utolsó rövid kérdésem lenne. Az alkotmányügyi és intézményügyi és administratív témákért ön felel a bizottságban. Mi az ön véleménye a, arról a javaslatról, hogy a stabilitási mechanizmus hogy kell felállítani. Jó magam, és többünk nevében mondhatom, hogy egy kicsit aggódunk az uniós módszerektől eltérő és a meglévő intézmények tekintetében ugye főleg a bizottságnak jelentős ismerete van a tekintetben, hogy hogyan kell az itt fölmerülő problémákat kezelni. Úgyhogy kérem, hogy erre is térjen ki a válaszában. Köszönöm. Honorable Duff, chiesto a parola. Duff képviselője Um, chairman. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm mindazoknak, akik szóltak elismerő szavakkal a jelentésről. Sepcsovics biztos valószínűleg helyesen fejezte ki azt, hogy 15 perc jobb, megfelelőbb idő egy nyilatkozat eh, megtevésére, mint 10, amennyiben a biztos előtt nyilatkozni szeretne. Egyetértek a biztossal, hogy eh, minden jelöltet azonos módon kell elbírálni, és azonos lehetőséget kell adniuk nekik. A koordinátorok felelősségét viszont ki kell terjeszteni. Hogyha a munkánk végén nem tudjuk ezt kezelni, akkor az egy fegyelmezetlen társaság lenne, nem egy parlament. Hát ez mégiscsak egy parlament, és nem egy ezred. De fáradozunk, és megpróbáljuk az egész folyamatot javítani. Szeretném megkérdezni Sefcovics biztost, hogy a bizottság viselkedési kódexéről mit gondol. Hiszen ez nagyon fontos a bizottság jóváhagyási folyamatában. A 1.0.5-ös pontban itt a pénzügyi érdekeltségekről van szó. Must be completed when. Tehát amennyiben a bizottság összes tagja tesz egy ilyen nyilatkozatot, hogy milyen pénzügyi érdekeltségei, vagyoni helyzete van, financial... akkor ezt a vagyonnyilatkozatot a meghallgatások előtt megfelelő időben kell beterjeszteni. És a parlament juri bizottsága, a jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága ezt szorgalmazza is. csak is kétely esetén, vagy összeegyeztethetetlenség esetén kerülne sor arra, hogy itt a szektorális programbizottságok, amelyek megszervezik a meghallgatásokat, arra kényszerüljenek, hogy egyáltalán szóba tegyék a vagyonnyilatkozatot. Tehát szerintem itt egy konzisztens megközelítést alkalmazunk minden egyes biztos irányában, ami a vagyonnyilatkozatot érinti. Én már kezdeményeztem, hogy az elnökök konferenciája foglalkozzon az ügyjel. És Javasoljuk, hogy Barroso úr nyilatkozzon erről a viselkedési kódexről. Most várjuk ennek a kérésnek a helyzetét, illetve a kérdésre adott választ. Itt az szerepel ebben a bekezdésben, hogy a vagyonnyilatkozatot a biztos jelöltöknek a meghallgatás előtt kell kite, kitölteniük. Ami a stabilitási mechanizmusra vonatkozik, you, you, you know, the committee... tudják, hogy még nem szavaztunk a plenárisban erről, és a szakbizottságunk pedig eh, szabályokat javasolt arra, hogy ez a mechanizmus eh, hogyan működjön a gyakorlatban, és pedig eh, rendelettel. A rendeletet a bizottság javasolja, és a parlament, valamint a tanács együttesen dönt róla. Ezek a szabályok pedig tartalmazzák majd azt a szigorú feltételrendszert, amelyről szó van itt a szerződéshez előterjesztett módosító tervezetről. Meg vagyok győződve róla, hogy Barroso elnök az Európai Tanácson is, illetve a tanácsüléseken is támogatja majd a parlamentet. Itt konkrét kérésében, hogy legyen egy rendelet arról, hogy ez a mechanizmus hogyan működjön a gyakorlatban. A mechanizmust magát egy kormányközi szerződés fogja hatályba léptetni. Köszönöm. Köszönöm, Dáv képviselő úr. Megadom Sefkovics biztos úrnak a válaszadás lehetőségét, de előtte még én nekem is lenne néhány megjegyzésem. Először is politikai pártok. Pont ma délelőtt beszéltünk, beszéltük meg Janakao képviselő jelentését a 2004-2003-as rendelet alkalmazásáról, ami az európai szintű politikai pártok és finanszírozásuk szabályáról szól. A, megkérdezném a bizottságot, hogy a bizottság nem kívánna javaslatot tenni a e tekintetben. Az európai integráció, a választási reform fontos aspektusok, de olyan politikai pártokra van szükség, amelyek valóban európaiak. Ez az első kérdésem. Második kérdésem a struktúrált párbeszédre vonatkozik. Ahogy már korábban is mondtam, mi AFKO bizottságként, alkotmányügyi bizottságként nem igazán rendelkezünk jogalkotási illetékességgel, viszont van specifikus illetékességünk az intézményközi megállapodások tekintetében. A 17-es cikk 1-es pont végén az szerepel, hogy a bizottság megindítja az éves programozási munkáját és a több éves mm, munkatervét azért, hogy intézményközi megállapodásra lehessen jutni. A bizottságunknak e tekintetben mindenképpen van feladata. Köszönöm, és biztos úr a szó. Uh, Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném minden szakbizottsági tagnak megköszönni megjegyzéseit. Guerrero úrral kezdem. Szerintem a 15 perc ez nagyon észszerű kompromisszum lenne. Hiszen, hogyha a meghallgatandó székében ül, akkor az idő nagyon gyorsan megy, amikor bemutatja a prioritásait. Ezután pedig jönnek a kérdések, és akkor nagyon lassan megy az idő. Tehát, hogyha a 15 percről, hát nem is három órára, a 10 percről nem is három, de 15 percre felmenni, akkor szerintem az jó lenne, és szerintem az összes biztos társamnak ez a tapasztalata, és gondolom, hogy a jövendőbeli biztosok is örülni fognak majd ennek a javaslatnak. Egyetértek Gerri úr megjegyzéseivel és Hefner úr megjegyzéseivel a kölcsönös előkészítése kapcsolatban is. Nagyon fontos az, hogy ha a biztos jelölt eljön a meghallgatásra, akkor készüljön fel, hiszen ezzel mutatja meg, hogy képes ezt a magasztos feladatot betölteni, és képes foglalkozni azokkal a témákkal, amelyek természetesen nagyon fontosak, és a saját hatáskörébe tartoznak. Jó lenne, hogyha az érintett bizottságban a politikai partnerek a lehető legösszefogottabb módon összehangolják a meghallgatást. A kinevezés és a meghallgatás között. Egyidejleg egyetértek mindkettejükkel, hogy nagyon jó lenne, hogyha az Európai Parlament szintjén is ilyen pontos előkészítés lenne. Így elkerülhetnénk a párhuzamos kérdéseket, a hasonló kérdéseket, és így sokkal többet egyeztethetnének a koordinátorok. Tehát mondjuk, hogyha egy bizonyos tárcának különféle felelősségi területei vannak, akkor a vita is koherensebb, összefogottabb, amennyiben a kérdések összehangoltak. Igen, az Európai Parlamentben vagyunk, és az Európai Parlament minden tagja bármilyen kérdést feltehet. De hogyha valahogy eh, összefogottabbá lehetne tenni a kérdéseket, jobb szervezés, jobb előkészítés segítségével, amennyiben eh, pontosan meghatározott területekre vonatkoznak a kérdések, akkor szerintem ez sokkal jobb lenne a képviselők és a közvélemény számára is. A biztosnak pedig lehetővé tenni, hogy átfogóbb képet adjon magáról, hogy mit szeretne egy adott területen tenni. Hiszen megvan az esélye, hogy különféle kérdésekre, különféle területeket érintő módon adjon választ. Ez pedig hasznos lenne, kölcsönösen. Hogy legyen a meghallgatásnak is egy előadója, nagyon jó lenne hiszen akkor valaki kézben tartaná, ezt a folyamatot sokkal részletesebben ismerné. Úgy gondolom, hogy egy utólagos meghallgatási kiértékelés is sokkal gyorsabb lenne így. Most Geréro úr további javaslataira visszatérve, úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetősége lenne az Európai Parlamentnek, hogy egy kicsit eh, nyomást gyakoroljon eh, a bizottság elnökére, hogy milyen filozófia, milyen alapvető kritériumok alapján szeretné elosztani posztjait. Tehát, hogyha elosztja a posztokat, a tárcákat, akkor mondja meg, hogy mi alapján. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha előre lehetne tisztázni ezt, bemutathatná megközelítését, filozófiáját már viszonylag korai időpontban. És ez szerintem az Európai Parlament számára is nagyon informatív lenne, hogy milyen filozófiával szeretné a bizottság elnöke összeállítani bizottságát. Áttérve arra, hogy miért tetszik nekem Duffur szóbeli módosítója, azért, mert tényleg figyelembe veszi a szerződés által előírt intézmények közötti egyensúlyt. Ezen kívül bizonyos előírásokat is tartalmaz, hogy hogyan kerüljenek a tárcák elosztásra. Nem olyan lehetőséget teremtünk, hogy tárgyalások legyenek arról, hogy kikapjon micsodát. Ismét elmondanám, hogy amennyiben beindul a folyamat, melynek során elosztják a különféle tárcákat, akkor mindenképpen az elnök joga az, hogy döntsön. Hogy milyen elvek alapján osztja el majd a tárcákat a bizottságon belül, és hogy kik a legmegfelelőbb jelöltek a tárcák betöltésére. Igazolniuk kell, hogy kompetensek, készek elvégezni a feladatukat, megérdemlik a bizalmukat saját szakterületük kezelésében. Hiszen az európai ház ezen alapján épül fel. Gerrero úr, köszönöm megjegyzéseit a szerződés megváltoztatásáról, hogy egyszerűsödjön az eljárás. Ahogy jogosan utalt arra, nagyon lényeges az, hogy ebben a nagyon lényeges kérdésben, amely több eszközt hoz létre a gazdasági stabilitás érdekében, az euró védelme érdekében. Ezen kívül bizonyos tagállamokban teljes jogbiztonságot hoz létre a stabilitási eszköz tekintetében, hogy az európai és a nemzeti alkotmányos előírásokkal is kompatibilis legyen ez. Nagyon fontos, és gyorsnak kell lennünk, hiszen hogyha a rendszeres eljárásokat alkalmazunk, akkor roppant nehéz vitába kerülnénk. Hiszen eh, más honnan máshogy látszanak a kompetencia áthelyezések, ez pedig szükségtelenül meghosszabbítaná az egész folyamatot. Tehát az egyszerűsített eljárást javasolnám. Az Európai Parlamentnek pedig hálásak vagyunk, hogy hajlandó támogatni ezt az eljárást. Hefner úrnak válaszolva, főleg a második és harmadik megjegyzésére, amely az európai állampolgári kezdeményezésre vonatkozik. Örömmel jelentem, hogy a bizottság feladata, hogy létrehozza az internetes honlapot, ahol az európai polgári kezdeményezést be lehet jegyezni. Ezen kívül olyan szoftvert is alkalmazunk majd, amely lehetővé teszi azt, hogy bárki szabadon letöltse ezt, hogy aláírásokat gyűjtsön, amelyek a európai polgári kezdeményezés érdekeit szolgálják. Biztos vagyok benne, hogy megfelelő időben megoldjuk ezt a feladatot. Nem számolok semmilyen problémákkal, most konkrétan szoftver problémákra gondolok. Tehát így a kezdeményezés az elkövetkezendő évben valósággá válik. És ugyanezt mondanám el a kézikönyvről is, amelyet nagyon jó időben szeretnénk előkészíteni. A szervezők az Európai Állampolgári Kezdeményezést az első naptól fogva használni szeretnék. Tehát ahogy hatályba lép 2012-ben. Szerintem megfelelő lesz az előkészítés, és hatályba lépés után mindenki használhatja ezt a demokratikus eszmecsere érdekeit szolgáló európai eszközt. A tagállamok helyzete nem látunk semmilyen lényeges problémát, hogy ne készülne el a rendszer. A demokratikus nyomást érzik a tagállamok is, ugyanúgy, mint mi a bizottságban is érezzük ezt. Nagy elvárások vannak a civil társadalom részéről, hogy ez az eszköz megfelelő időben hatályba lépjen, és hogy esetleg a nemzeti szinten még szükséges jogi lépéseket megtegyék. Az európai stabilitási mechanizmusról szólva úgy gondolom, hogy a bizottság és az Európai Parlament itt együttműködésre van utalva. Osztjuk azt a véleményt, hogy lehetővé kell tenni a meglévő szerződések keretein belül megoldást találni. Az európai stabilitási mechanizmust közösségi menedzseléssel képezzük el, ez egy roppant fontos folyamat lenne. Egyidejűleg pedig azt is tudjuk, hogy eh, ez eh, a mozzanat nem volt elfogadható a tagállamok számára. Az Európai Unióban számos alkalommal kompromisszumot kellett keresnünk ebben a tekintetben. Úgy vélem, hogy végezetül sikerült kompromisszumot találnunk, amely elfogadható. Hiszen az igazi stabilitási mechanizmus szerepét is betölti, másrészt pedig a szerződés sel összhangban kell garantálnunk a stabilitási mechanizmus működését. Természetesen a tanács, a bizottság és a parlament is felelős. A bizottság pedig tudja, hogy kötelessége javasolni olyan jogszabályokat, amelyek megkönnyítik az alkalmazását. Tudjuk, hogy nagyon fontos, szükséges ez, kötelességünk az, hogy garantáljuk a szerződések továbbélését. Megígérhetem, hogy nagyon éberek leszünk, hogy hogyan zajlik majd ez a folyamat. Szerepünket eh, megpróbáljuk maximálisan betölteni, amikor az új gazdasági kormányzat konkrét alkalmazásáról lesz szó, és az biztos, hogy a bizottság mindig ott lesz. Amikor együtt kell működni össze kell hangolni ilyen fontos területeken a fáradozásokat, olyan területeken, mint a gazdaság, versenyképesség, új, modern munkahelyek teremtésének politikája az Európai Unióban. Duff úr kérdése a viselkedési kódexre vonatkozott. Az elnökök konferenciája nagyon konstruktívnak mutatkozott, ami pedig itt a konkrét kérdésre vonatkozik a vagyonnyilattal kapcsolatban. Évente frissíteni kell. Természetesen a házastársa vagy az élettársa is vonatkoznia kell. Hogyha döntés lesz, akkor a júri bizottság a felelős, nagyon fontos az, hogy a vagyonnyilatkozatot mindenki a meghallgatás előtt benyújtsa. Most az Európai Parlament véleményére várunk, amelyet az elnökök konferenciája fogad majd el, és szerintem ez lesz egy nagyon lényeges pont ebben a véleményben. Természetesen a testület ismét elgondolkozik majd a javaslatokon, és a bizottságon belül kollégáim figyelmét is erre a kérdésre is ráirányítom majd, mert ez egy nagyon lényeges módosító. Most az európai stabilitási mechanizmus működéséről szólva, hogy hogyan, milyen belső folyamatok legyenek megszervezve Európán belül. Nagyon nehéz számomra most ebbe beleszólni, hiszen erre a szakterületre nem készültem fel, kollégáimat kellene megkérdeznem, hogy konkrétan hogyan képzelik el a stabilitási mechanizmus működését. Jelentkezünk egy piszkozattal, hogy mi legyen itt például a közvetlen befektetők szerepe, hogy milyen intézkedéseket vezethetünk be a mechanizmusba, hol legyen a határvonal az erkölcsi kockázat és a szolidaritás között, hol van a magán szervezetek, a privát vállalatok felelőssége. A kettes számú mellékletben vannak ezek a szabályok, a vita pedig nem fejlődött ki olyan mértékben, hogy az európai stabilitási mechanizmus belső működése hogyan nézzen ki. Az elnök úr, Kasszini úr kérdésére azt válaszolnám, hogy az Európai Parlament jelentésére nagyon kíváncsiak vagyunk, de el kell mondanunk, hogy van egy nagyon közös célunk. Ez pedig az, hogy hogyan hozzunk létre egy igazi európai politikai térséget. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy a 203-as, 204-es rendeletet aktualizálni kellene, akkor egyetértünk. És készek vagyunk megfelelő konkrét javaslatokat kidolgozni. I think this was one of the issue which we discussed at great... A keret megállapodásban is beszéltünk erről a témáról. A legjobb mód talán az lenne, hogy nagyon konkrét vitát folytat le a három intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság arról, hogy eh, hogyan eh, prioritáljuk a munkánkat az, elmúlt, az elkövetkezendő időre. Tehát a bizottságnak jogalkotói kezdeményezési joga van, de innentől a prioritások konkrét kialakításáig időtelik el. És hogyha ezt jobban össze tudnánk hangolni, akkor jobban tudnánk tervezni, jobban tudnánk a viták időzítését is összehangolni, jobban tudnánk a jogalkotó mindkét keze között koordinálni, és ez sokkal gyorsabb eredményekre vezetne olyan területeken, ahol ez szükséges. Tehát, hogyha egy példát mondhatnék, tehát mi legyen az idei prioritás? Nyilván a gazdasági kormányzás. Ezen nagyon könnyű elgondolkozni, és nagyon könnyű megállapítani ezt a tényt. Látjuk, hogy fontos, hasznos az európai programozásban. És az elkövetkezendő években is hasonló prioritásokat kell hasonló módon kidolgozni az összes szervnek. Köszönöm. Köszönet önnek, biztos úr. Köszönöm a válaszadást, és hogy mindig a rendelkezésünkre áll, ezt már múltkor is több alkalommal tapasztaltuk. Minden jót kívánunk, úgy gondolom, hogy ezzel zárhatom a napirendnek ezt a témáját. Köszönöm szépen, nekünk van még egy megvitatandó témánk. Ha gondolja, menjen el, ha itt akar maradni, nagyon szívesen látjuk. Allora noi abbiamo ancora un altro punto. Még van egy uh, témánk a napirenden, de úgy gondolom, hogy nem vagyunk szavazóképesek, ezért uh, azt javasolnám, hogy én bemutatom a témát, javaslok megoldást, ami igazából egy levél megfogalmazása, de a szavazást, illetve a végső döntést elhalasztanám a következő ülésre. A kérdés arra vonatkozik, hogy a eljárási szabályzat 128-as szabályát hogyan kell értelmezni. Léne elnök úr kérte, hogy ennek adjunk helyes értelmezést. És arra vonatkozóan is nyilatkoznunk kell, hogy a 2018-as cikke, hogy kapcsolódik ez? Ugye az Európai Unió működésére vonatkozó szerződés 218-as cikkéről van szó. A megoldás nem könnyű, de talán kicsit unalmas lenne felolvasni közösen ezeket a cikkeket. Úgyhogy sokszor az értelmezési problémára maguk a cikkek adnak választ. 128-as cikk a mi szabályzatunkban arról szól, hogy mikor lehet a bírósághoz fordulni, vagyis a parlament mikor fordulhat az Európai Bírósághoz. 128-as cikk azt mondja, egyes pont, első bekezdés. A parlament a szerződések, a bíróság és az Európai Unió szabályai alapján meghatározott határidőkön belül vizsgálja az Európai Unió jogalkotását és a végrehajtási intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet, hogy a szerződések elsősorban a parlamenti jogok tekintetében tiszteletben legyenek tartva. Vagyis a lehetséges bírósághoz a fordulás témája az Európai Unió jogalkotása és a végrehajtási intézkedések. 218-as cikk 11. pontja nem. Igen. 11. pontja, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés pontjáról van szó. Tagállam, Európai Parlament, Tanács és a Bizottság az Európai Bíróság véleményét kikérhetik a tekintetben, hogy egy tervezett megállapodás megfelele a kompatibilis elszerződésekkel. Negatív bírósági válasz esetén a megállapodás csak akkor léphet életbe, hogyha esetleg módosítják az alapszerződéseket. Ez tehát azt jelenti, hogy a tagállamok, parlament, bizottság, tanács, hát minket a parlament érdekel. A parlamentnek tehát joga van arra, hogy Európai Bírósági véleményt kérjen, amikor a szerződésben szereplő megállapodás megkötéséről van szó. De nem a jogalkotás ellenőrzéséről van itt szó, és nem a végrehajtási intézkedések ellenőrzéséről. Véleményem szerint egyszerű a válasz. Egyébként a 90-es cikket is el kell olvasni a szabályzatból. A 90-es cikk 7-es eh, bekezdése azt mondja, elfogadási szavazás előtt a szakbizottság vagy frakció, itt nemzetközi megállapodásokról van szó, szavazás elfogadása előtt a frakció vagy a képviselők egy tizede fölkérheti a parlamentet, hogy kérjen véleményt az Európai Bíróságtól tekintetben, hogy egy nemzetközi megállapodás megfelel-e a szerződéseknek. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, akkor a szavazást el kell halasztani, mint addig, amíg a bíróság véleményt nem mond. Hogyha ezt a három intézkedést összehasonlítjuk, véleményem szerint a következő következtetésre juthatunk. Egy a szerződés, ami a legfontosabb, az alapszerződés, ugye primári jogi szerződés. A szerződés arról beszél, hogy nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban bírósághoz lehet fordulni. Vagyis az ez, tehát itt a 90-es cikk, és nem a 128-as, nem a 2011 es 2018-asról van szó. Vagyis, hogy más szavakkal a rendelet 128-as cikke nem beszél megállapodásokról, ez nem aggályos, hiszen erről a 90-es cikk beszél, vagyis egy másik cikk már foglalkozik ezzel a témával ugyanabban a rendeletben. Az is igaz, hogy a 128-as cikk csak a olyan tekintetben beszél a bírósághoz fordulásról, amikor jogalkotásról és végrehajtási intézkedésekről van szó, és nem említ egyéb lehetőségeket, amikor bírósághoz lehet fordulni. Ugye a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok és más döntések, amelyeknek nincs jogalkotási értéke, de amelyek elvileg szembe mehetnek a szerződésekkel, és amelyek esetében elvileg a bírósághoz lehetne fordulni. Következtetések első. Egyértelmű, hogy a bizottság és a bíróság feladata, hogy felügyeljék, hogy az európai jog kompatibilis legyen az európai jog alapszabályával, vagyis a szerződésekkel. Ez az alapszabály. Ez azt jelenti, hogy az elv végrehajtását át kell írni a mi szabályzatunkba. De a mi szabályzatunk nem mondja azt, hogyha nem, tehát ne, hogyha nem szor előre a mi szabályzatunk, az nem jelenti azt, hogy nem lehetne a bírósághoz fordulni. Tehát ott a 90-es cikk az egyik tekintetben a felhatalmazás alapuló aktusok és más dokumentumok tekintetében logikusnak tűnik, hogyha a 128-as cikket alkalmazunk. A 128-as cikk kimondja, és a szabályzatát kimondja, hogy a parlament véleményt kérhet az Európai Bíróságtól jogalkotási témában végrehajtási intézkedések tekintetében. Tehát így logikus lenne, hogyha ebből kizárnánk a felhatalmazás alapú aktusokat és a nem jogalkotási aktusokat. A logikus értelmezése ennek, legalábbis az egyetemi oktatókönyvekben, a latin könyvekben az szerepel, ubi adem regisztráció, ubi és legis dispozíció. Mi is a lényege a szabálynak, hogy a bíróságnak lehetőséget kell biztosítani az európai jog ellenőrzésére. Vagyis az a tény, hogy a 128-as cikk csak két lehetőséget említ, és más lehetőséget nem említ, lehetővé teszi, hogy értelmezés tekintetében a rációt kibővítsük erre másik két témára is, vagyis a felhatalmazásra alapuló jogi aktusokra és a nem jogalkotási aktusokra. Ez a ráció, ez a jogszabály rációja véleményem szerint analogikus módon az értelmezés ki lehet áttekinteni. Ezért a végső javaslat, ami felolvasok, de most, mivel nem vagyunk szavazatképesek, nem tudnak felhatalmazni arra, hogy megírjam a levelet. Minden esetre én ezt az értelmezést fogalmaznám meg a levelünkben. A 9-es cikk 6-os bekezdése rendeletben meghatározza azt a specifikus eljárást, amelyet a, nem a 6-os 7-es 90 cikk es bekezdés meghatározza azt a specifikus eljárást, amit Európai Parlamenti döntés tekintetében kell végrehajtani. A 218 per 10, cikk per 11-es pontja az Európai Unió működéséről szóló rend, szerződés 218 per 11-es cikk esetében a nemzetközi megállapodása nem felel meg az európai jognak, akkor az Európai Bírósághoz lehet fordulni. És ez az 128-asban szerepel viszont az általános szabály, amikor védeni kell a parlament jogait egy bíróság előtt, a rendelet nem határozza meg explicit módon a konkrét eljárás. Minden esetre a 128-as cikk eljárást analóg módon alkalmazni kell. Véleményem tehát az, hogy a 128-asban nem szereplő megállapodás esetében ott van a 90-es, más aktusok tekintetében, amelyek nem szerepelnek a 128-asban, de amelyek újra vizsgálata és bírósági véleményezésének ugyanaz a logikája kell, hogy legyen, mint az említett aktusoknak, akkor analóg módon kell értelmezni a 128 as tehát implicit módon az általános eljárás a 128-asban ezeket is tartalmazza. Ha most valaki szeretne hozzászólni, ezt megteheti. Um, uh, I agree. Egyetértek, elnök úr. Ahogy a jelenlegi helyzetet uh, értelmezi, teljes mértékben egyet értek. És a parlament elnökét szorgalmaztam is hogy a Európai Bíróság véleményét is kérje be. Itt a Marokkóval kötendő halászati megállapodás tekintetében. Hiszen valószínűleg ez megsérti a nemzetközi jogot. Ezen kívül van egy hiányosság a jelenlegi szabályokban is, egy joghézag, hiszen ez a elnök következő lépéseit bizonytalanná teszi. Így a, a régi 19-es szabály használatát megnehezíteni. Ezen kívül megfelelő számú képviselőnek kell levelet írni, amennyiben eljárás kerül sor. Tehát szerintem írjunk az elnöknek egy levelet. Ja, zunächst äh, ganz herzlichen Dank. Egyelőre köszönöm, elnök úr, á, hogy napirendre tűzte ezt a pontot a mai napon. Én voltam az, aki ezt kérte. Aztán B. Köszönöm szépen, hogy ilyen alaposan vizsgálta ezt a kérdést, és hogy prezentálta ezt. A kérdés egyébként úgy tűnt fel, hogy a frakcióm egy másik szakbizottságban terjesztett elő valamit, és ezzel kapcsolatban különböző értelmezés alakult ki, ezért gondolták, hogy gondoltuk, hogy egy ilyen értelmezésre szükség van. Úgy vélem, hogy az ön által javasolt válaszsal teljesen egyet tudok érteni. Én is úgy gondolom, hogy igenis kötelező eh, az eljárási szabályzatot, az azt felülírő szabály szerint eh, kell alkalmazni, tehát eh, a 90 per 7-es és a 218-as az, amit a szerződésből alkalmazni kell nem mintha kételkednék a világos értelmezésben, hanem egyszerűen arról van szó, az eljárást próbáltam előlendíteni, mert fontos az, hogy a másik szakbizottságnak világos választ adjunk, de hát azt majd ők megítélik, hogy melyik végül is a konkrét eljárás, amelyel ezt a választ meg tudjuk adni itt a mi bizottságunkon belül. Ügyrendi felszólalás. Mi, mi a megfelelő számú képviselő? Tehát mennyi itt a megfelelő számú képviselő? Mennyi a kvórum a bizottságunkban? Come sempre accade. Ahogy ez mindig történik, én hibáztam. A szavazóképességhez szükséges szám akkor akadály, hogyha valaki kéri ennek az ellenőrzését. Úgyhogy az előbb tévedtem. Senki nem kérte, hogy ellenőrizzük a szavazóképességet. Hefner kolléga, változik valami, hogyha a döntést arról, hogy a levelet elküldjük legközelebb hozzuk meg? Már csak azért is, mikor is van a következő ülésünk? jövő héten, 22-én, ugye erről már döntöttünk, rendkívüli, rendkívüli ülésünk lesz, úgyhogy hivatalosan 22-én tudunk választani. Véleményem szerint ez még megfelelő időpont lenne, de nem tudom, hogyha most levelet írunk, és ön elküldeni ezt a levelet, akkor esetleg még a néppárt koordinátorával beszélhetne. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez máshogy működjön. Tehát itt a kvórum tekintetében nem hiszem, hogy nem dönthetünk addig, amíg nincs egy bizonyos számú képviselő. Tehát ön szólt erről a megfelelő számú képviselőről, de szerintem formálisan semki sem kérte ennek megalapításra. Szerintem már ma is lehetséges lenne. Azonban a kérdésemre való válasz az, hogy ha a következő ülésen teszük, akkor az elégséges lenne. 22-e e- a 23-án meg plenáris lesz, Guerrero képviselő. Igen, támogatom azt a javaslatot, hogy 22-én döntünk. Tehát az nem sokára van és ne kérdezzük meg, hogy megvan-e a szavazatképesség, vagy a megfelelő képviselet, de van egy német, vagy egy spanyol értelmezése is ennek. Tehát itt különféle frakciók vannak, amelyek jelen sincsenek most. De annyira nem sürgős téma, tehát annyira nem elkerülhetetlen, egy hetet akár várhatunk is. Köszönöm, elnök úr. Jó magam, szeretném azt mondani, hogy talán bölcs lenne néhány napot várni. Annyira nem sürgős talán ez a kérdés, és hasznos lenne ez azért is, hogy írásban megkaphassuk az ön javaslatát, amit most szóban egyetemen bemutatott. Persze ezzel egyetértek, de csak szóban hallottuk ezt ma, úgyhogy talán érdemes lenne néhány napot várni, és megvárni a következő ülést ebben. Rendben? Akkor. 22-én újra beszélünk erről. Folyamatosan mindenki tájékoztatni fogok. A titkárság javaslata alapján, ugye a titkárság mindig tájékozottabb, mint én. A lényeg, hogy a mi szabályzatunk 195-ös cikkének a második bekezdése foglalkozik a szavazó képesség kérdésével, tehát ez nem spanyolos megoldás, hogy ellenőrizzük-e vagy sem a szavazóképességet. Minden lényegi hozzászólás elhangzott. Még egyszer mondanám, hogy március 7-én, április 7-ére rendkívüli ülést hívunk össze, persze március 7 az már elmúlt, április 7-ére rendkívüli ülést hívnánk össze, akkor ezt még egyszer megerősítem. Úgy gondolom, hogy másról most nem kell döntenünk, beszélnünk. Egyébként április 18-19 normál ülés lesz, de most már szinte több a rendkívül ülésünk, mint a rendes. Ez is azt mutatja, hogy dolgozni akarunk. Köszönöm szépen, viszlát!